E Jó reggelt kívánok! Megkezdjük a munkát. Először is emlékeztetnék arra, hogy tegnap a koordinátorok üléseztek és határozatokat hoztak. Nézzük meg, melyek voltak ezek. a régi a 186-os eljárási szabálya kapcsolatban született egy döntés, ezt a következő összejövetelünk alkalmával majd ismertetem. Jogalkotási indítvány, az Európai Felügyeleti Hatóságra vonatkozóan ez a Gigold jelentés, majd pedig egy másik jogalkotási javaslat az LKB mandátumára vonatkozóan. Nem tudtunk ezzel kapcsolatban tegnap meg egyezni a jelentéstevő személyét illetően, de most úgy tűnik, Gautier úr, hogy mégiscsak meg, sikerült megállapodnunk. A Gigold jelentés felelőse a néppárt, az ALDE frakció pedig a Tyson jelentésről fogalmaz meg véleményt. A történeti archívumokra vonatkozó dokumentum a saját feladatom lesz. Aztán volt egy javaslat arra vonatkozóan is, hogy a 2011-es költségvetésre vonatkozóan hozzunk mentesítést. Van egy fontána jelentés, és amennyiben az önök részéről nincsen ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük a szakbizottságon belül. Nézzük akkor a delegációkat és a különböző meghallgatásokat. Itt a koordinátorok azt javasolják, hogy legyen egy delegációs utazás az USA-ba, amelynek a programját még azért pontosabban körül kellene határolni. Aztán az is felmerült, hogy látogatásokat kezdeményezünk az Egyesült Királyságban, illetve Németországban, ahol az ügyi kérdéseket eh, nagyon fontosnak ítélik, és ugye ezek a kérdések ami szakbizottságunk szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Írországi látogatásainkról már értesültek, minden egyéb részletről pedig majd eh, további tájékoztatást kapnak. Amiben meg kell még egyezni, azok a különböző tanulmányok, illetve a következő évre tervezett látogatások, ezeket majd írásos formában próbáljuk intézni. Duffur egyik dokumentumára támaszkodva az európai választások alkalmával való jelöléssel kapcsolatban felmerült az, hogy egyszerűsített eljárással, konzultációs eljárással igyekezünk ennek a kérdésnek a végére pontot tenni, módosítókat be lehet majd nyújtani ezzel kapcsolatban. Hát mivel eléggé gyorsan kell döntenünk, de furat szeretném megkérni, hogy nagyon röviden mutassa be ezt a javaslatot hogy aztán gyorsan dönthetősünk is magáll az eljárásról. Elnök úr, köszönöm szépen. Ahogyan helyesen elmondta, valóban egy olyan jelentésnek a végéről van most szó, amelyet már az előző jogalkotási ciklusunk alatt hoztunk még 2007-ben. A tárgyalások azonban megakadtak a tanácson belül. Jelenleg azonban úgy tűnik, hogy áttörés tapasztalunk. Kisebb, tulajdonképpen szerényebb technikai előrelépésekkel. És ezzel a, az eljárás az biztosítja, hogy a jelöltek azokban az országokban jelöltethetik magukat, ahol székhelyen rendelkeznek. A parlamenti javaslat tekintetében úgy tűnik, hogy a koordinátorok azért meg tudnak egyezni, de nem várható el realisztikusan az, hogy a tanácson belül a választási rendszerre vonatkozóan tényleg változásra kerüljön sor, mielőtt ez, erre vonatkozóan lesz egy nagyobb ívő tárgyalás tehát előrelépés nem nagyon várhatunk 2014-et megelőzően. A 46-os cikk szerinti eljárás tűnik a legmegfelelőbbnek az eljárásra, és amennyiben önök is egyetértenek, egy gyors jelentést, gyorsított eljárásban kellene egy jelentést készítenünk, amelyben lefektetjük a, az előrelépéseket, majd pedig a plenáris elé terjesztjük novemberben. Jó, tehát akkor ez a javaslat. 46-os cikk értelmében, amennyiben nincs ellenvetés, ugye akkor a gyorsított eljárás kerül alkalmazásra. Legalább három képviselőnek kell ezt az ellenvetést megfogalmazni az egész javaslatnak a módosításához. Amennyiben nincs ilyen ellenvetés, akkor dönthetünk az egyszerűsített eljárás mellett, azaz a tanácsnak a szövegét módosítók nélkül fogadjuk el. Novemberben a plenárison pedig majd előterjesztjük. Jó, akkor ezt így elfogadottnak tekintjük, köszönjük Dafurnak. Ezzel pedig akkor átérünk a rendes napi rendünkre. Az első pontunk ma délelőtt a tízes napi rendi pont. Ah, sì, sì. Vede il tema della, eh, che abbiamo nominato Aurora, i relatori, prego. Qual è la questione? Miről van szó? Az állásfoglalási indítvány, amely gyakorlatilag pontot tenne a bizottsági nyilatkozat végére a 2014-es választásra vonatkozóan, itt tudjuk, hogy a koordinátorok azt javasolták, hogy kérjük fel a bizottságot arra, hogy állást foglaljon. A 110-es eh, cikk, tehát az eljárási szabályzat 110-es cikke alapján. A tervezete ennek az állásfoglalási indítványnak kiosztásra került, és ezt így mindenki el is olvashatja, tanulmányozhatja. Sefcsovics biztos úr, ugye később csatlakozni fog hozzánk, úgyhogy vele is megtárgyalhatnánk ezt a kérdést. Három elemre hívnám fel a figyelmet ebben az állásfoglalási indítványban. És itt a, a parlament megválasztása és a bizottság választások közötti kapcsolatról van szó, valamint a dátumokról, és ezeket szeretnénk majd előterjeszteni. Köszönöm szépen! Azt gondoltam, hogy ezt majd a koordinátorokkal fogjuk megbeszélni, Sepcsovics biztos úr jelenlétében, de hát ön már bevezette a témát koordinátorokkal mindenképpen egyeztetnünk kell még, már csak azért is, mert pontosan kell kezdenünk tízkor a szavazást, úgyhogy szerettem volna még egy kis időpont, időt engedni a tízes napi pontnak a megtárgyalására. Köszönjük akkor Dafurnak ezt az első témabemutatást, és folytatni fogjuk a kérdés megtárgyalását Sefcsovics biztos úrnak a jelenlétében. Az 1093 per 2010-es rendeletről lesz szó a következőkben, az Európai Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szól ez, és külön feladatok átruházását fogjuk megtárgyalni, amely feladatok az Európai Központi Bankra kerülnek átruházásra. Két témáról van tehát szó, közösen fogjuk tárgyalni, az illetékes tagbizottsággal egyeztetve történik ez. A két egyeztetett jelentéstevő a néppárt, illetve az ALDE részéről kerül majd kiválasztása, név még nincsen, neveket tehát nem tudok mondani, azonban a véleményeket meg tudjuk hallgatni. Úgyhogy szabad vita, első eszmecsere lesz. Nem tudom, hogy van ezzel kapcsolatosan első felszólaló. Dafur. Igen, azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy a saját szakbizottságunk véleményt fogalmaz meg a két különösen fontos jelentésre vonatkozóan. Azt gondolom, hogy arra kell helyeznünk a hangsúlyt, hogy a szerződést minden pontjában betartják, és az Európai Unió összetartása, kohéziója számunkra prioritást képvisel. Tudjuk a banki unióra vonatkozóan, hogy nagy problémák léteznek, azok között, akik EU-s tagok és eurozóna beli tagok, és azok között, akik még nem eurozóna tagok. És most nem is az Egyesült Királyságra gondolok, amely egyébként az egyetlen ország, amelynek derogációja van az egységes valuta bevezetésére vonatkozóan. Mindazonáltal az Egyesült Királyság az a hely, ahol az Unió pénzügyi tranzakciónak a legnagyobb részét ö, ö, eszközlik. Tehát politikai, jogi kohézióról is szó van ebben a kontextusban. A második dolog, ami érdeklődésre tart számot, az, hogy egy felügyeleti mechanizmust kívánunk most bevezetni az Európai Bankon belül, amely elszámoltatható lesz a parlament felé és a tanács felé is. Miközben természetesen a bank függetlenségét a monetáris politikában meg kell őrizni. A bizottság olyan javaslat talált elő, hogy egyfajta kínai háború, kínai nagy falat vonjunk szinte a Frankfurti intézmény köré. Az AFKO szakbizottságnak pedig meg kellene vizsgálnia pontosabban, hogy mi lenne a célja és mi lenne a természete ennek a javaslatnak. Belső dimenziókra tek- tekintettel nyilván a bankon belül. A harmadik elem pedig az, hogyha centralizálni kívánjuk a felügyeletet a bankra, a biztosítási szektorra vonatkozóan is, akkor ez egyfajta gyengeséget is jelenthet a tekintetben, hogy egy felügyeleti rendszert kívánunk felállítani. A teljes pénzügyi szolgáltatások tekintetében. A negyedik elem, amire oda kell figyelnünk, és amit meg kell vizsgálnunk, az a központi bank és az európai felügyeleti hatóság, tehát bankhatóság közötti kapcsolatot. hiszen a bankhatóság fogja a 27, illetve 28 tag számára a szabályrendszert felállítani. Aztán a hatóság kérdése, az LK, e hatóság megoszt, hatáskör megosztás az EKB, EKB és az EBH, tehát a központi bank és a bankhatóság között is tisztázandó. Gyakorlatilag akadémiai vita zajlik a különböző alternatív megközelítésekről. Például van egy olyan modell, amely szerint a három jelenlegi felügyeleti hatóságot egyesítené és megerősítené a szisztemikus kockázatkezelési testületet. Tehát lenne egyrészt a bankhatóság és az Európai Központi Bank feladata, amit körül kell járnunk, és igazából nem is tudom, hogy ez az alternatív megközelítést mennyire tette magáéva az Európai Bizottság. Az is kérdés persze, hogy kérdéseket teszünk-e fel ezzel kapcsolatban a biztosnak, drági biztosnak, drági elnöknek, illetve lesznek-e javaslatok, amelyeket elő tudunk terjeszteni. Végezetül pedig az ütemezés kérdése. Hát elég gyorsan kell reagálni, mert az Európai Tanács azt mondta, hogy ezt az eljárást karácsonyra le kellene zárni. Hát ami rendkívül feszített tempót jelentene, és elég naív elképzelés, hiszen a parlament nem engedheti meg magának az, hogy egyszerűen a lábára tapossanak, és a jogait lábával, lábbal tapossák. Gyorsnak kell persze lenni, de az is nagyon fontos, hogy minőségi megállapodás jöjjön létre, és egy olyan bankuniót állítsunk talpra, amely jótékony hatással bír a bank szektor szabályozására nézve. A bankárok okosabbak, vagy legalábbis gyorsabbak, mint a demokratikus és jogos, jogi eljárások. Úgyhogy ez egy nagy kihívást is jelent számunkra. És ez a kihívás, ez óriási. Köszönöm szépen. Gárera úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönet Dafurnak is a hozzászólásáért, illetve a bevezetőért. A legutóbbi megjegyzésével egyetérek, hogy egy megfelelő hozzáállást kell tanúsítanunk ez ügyben. Nem csak diszkrét módon, diszkrét értelemben, hanem nagyon nyíltan, mert Európa jövőjéről volt, van szó, ugyanakkor egy nagyon jól kiszámított lépésre kell elszállnunk magunkat, de nem szabad lekésnünk. Mindannyian tudjuk, hogy a bank problémák húzódnak meg a gazdasági válság mélyén már jó ideje. És ahogy folytak az események, bizonyos elmozdulások történtek, volt, amikor államadósági válság tört ki, azután máskor pedig egy bank problémák kerültek elő, aztán Spanyolországban és más országban is már-már a felforgatás határáig jutottak el. Nem akarok senkire újjal mutogatni, nem akarok ö, büntetéseket osztogatni, hiszen egyetlen ország sem büntethet másikat, és aztán mindenki tudja, hogy melyik országra gondolok. Hogyan lehet ebből a krízisből kijutni? Nos, ehhez fontos a bankrendszer stabilitását megteremteni. A drági féle financiális paktum értelmében és a Rompuy úr által készített dokumentum értelmében, ugye e, sokan dolgozunk ezen a témán. Most mindig is elhangzott az, az az igény, hogy központosítsunk és koordináljuk a bank felügyeletet, a bankhatóságot, mert amikor a banki piacok nyitva vannak, integrálódtak már az unióba, ennek ellenére ö, ellenőrzésre szorulnak, mert jelenleg szinte százszázalékosan nemzeti kezekben van a bankfelügyelet, és egy integrált bankpiac esetében ez már nem fog működni. Tehát a nemzeti szintű ellenőrzés nem lesz elégséges, ezért van szükséges, ezért szükséges, hogy egy Európai Uniós bankhatóság jöjjön létre. Nem arról van szó, hogy helyettesítsük a nemzeti ö, jogosítványokat, és a helyet adjuk a kezébe, az Európai Központi Bank kezébe a munkát, az LKB-nek e inkább egyfajta menedzseri szerepet szánunk. A másik, szintén Duff úr által el, említett probléma az az, hogy ugye tíz EU-s ország még kívül rekedt az eurozónán, vagy kívül van. Na most a bankunió nehezen működik, működne, vagy a központi bank tekintetében ebben a helyzetben. Tehát a felügyeleti tevékenységet konszolidálni kell, vagyis nem csak a bankokra vonatkozóan, vannak egyéb pénzügyi ö, egységek, amelyek ellenőrzésre szorulnak integrált módon, és az utolsó megjegyzésem az, hogy ami ezt a kínai nagy falat illeti, nos, a kínai nagy falnak a brit megoldása Ugye valahogy mindig beleütközünk ilyesfajta mechanizmusokba, de én koncentrikus körökre utalnék, a, a, anélkül, hogy kínai nagyfalat kéne emelnünk. Persze meg kell várnunk, hogy az ekonnak mi lesz a végleges véleménye, vagyis hogy az EKB minden bankot és hitelintézetet ellenőrizne konszolidált módon, ugye van egy ilyen elképzelés, de tudjuk, hogy a kezdeti szakaszban ez nem realisztikus, hogy az EKB azonnal 6000 EU-s hitelintézmény tudjon koordinálni. Most tehát az LKB-ban így egy, egy, egy hát tulajdonképpen egy, egy, egy ilyen lebénult helyzet áll elő ezzel, tehát itten közelíteni kell lépcsőzetesen egy konszolidált hatósági ellenőrzési rendszer irányában, és majd idővel egyre szélesítjük ezt a kört, de a kínai nagy falat csak az egész rendszer köré szabad építenünk. A legkülső kör lenne. Ez nem egy kis bagatel kérdés, mert hiszen az Econnak a... Es decir, hay grupos o diputados que defenderían la idea... Alternatívája lehetne, én magam is ott vezető funkciót töltöttem be, tehát az EKB csak az úgynevezett szisztemikus, tehát rendszerszerű bankokat ellenőrizni, és banki dimenziókban kell gondolkoznunk, amely bankok tehát az egész Európai Unióban ö, működnek. Tehát ezek a kemény fiúk a bankrendszerben, de ö, nem tehát vannak olyan elég nagy bankok, amelyek csak egy országban működnek, míg mások sok országban működnek, ezeket nagyon nehéz egy kalap alá venni. Tehát az úgynevezett rendszerszerű bankokra gondolok, amelyek tehát ö, több országban, vagy az EU összes országában jelen vannak, azokra terjednek ki első lépcsőben ez a rendszer, és különösen az Econ-ban talán egyfajta útvonal tervet kéne készíteni, és kisebb, kisebb célokkal indítanánk, amelyeket majd kibővíthetünk. Köszönöm szépen, Tarkovsky úr. Nagyon röviden szólok, mert hát majdnem mindent már elmondott Andrew, Bármit is csinálunk, először is tisztáznunk kell a különféle intézmények közötti kapcsolatot. Kicsit zavarodottak valunk itt a bizottságban, ezekkel a, a mandátumokkal kapcsolatban. Nagyon komplikált rendszerekkel van dolgunk, tehát ez egy kicsit zavaró. Különösképpen azért, mert 2010-ben, vagy 2010-ben létrehoztunk az intézményeket, és azután megpróbáltuk megkerülni őket, és egy teljesen új rendszert hoztunk létre. Tehát ezeknek kompatibiliseknek kell lenni, oly módon, hogy ugye az eurón belüli és az eurón kívüli tagoknak egyet, együtt kell működniük, de ehhez az EKB, az EBH közötti kapcsolatokat tisztázni kell, mert meg kell előznünk a belső piac torzulásait, és az EBH-t ugye pontosan ezért hoztuk létre, tehát az a, éppen ezért növelni kell a hatékonyságát, az erejét, és a Gigold jelentést megnézzük, ugye a szavazati változtatásokkal kapcsolatban. Ugye fontos, hogy ez is az irányba mutasson, hogy a pénzügyi szolgáltatások piacát megerősítsék, és ami pedig az egységes hatósági mechanizmusban részt venni akaró ö, tekintetében. Ugye szerintem az EBH management boardjába legalább be kéne vonni ezeket az aspiráns tagokat. Tehát nem csak az euró országokat, hanem szeretnénk azon kívül lévő országokat is bevonni, a Fiszkó Paktumra utalok, és az előttem szólókkal egyetértve azt mondom, hogy meg kell vizsgálnunk a részleteket, de elsősorban azt kell bizonyítani, hogy az általunk felállított rendszer eh, megérte azt a sok munkát, amit bele tettünk. Linearizálni kell a kompetenciákat, és fontos, hogy a, a lakosságot is kellőképpen informáljuk. Világos szabályokra van szükség, mert egyébként olyan impressziót keltünk, hogy a 2000 2010-ben létrehozott rendszer teljesen árnyékba borítaná a 2012-ben létrehozott új rendszer. Köszönöm szépen. Na most, köszönöm szépen. Metesmet úr, köszönöm. Érdekes volt ezt hallgatni. Az egyik érdekes megjegyzésem, hogy milyen kompetenciákat kapna az EKB, természetesen a bankok felügyelete, illetve a piacfelügyelet, az rendben van, de az hatóságnak milyen kompetenciái lesz? Például a nemzeti hatóságok tekintetében milyen kompetenciák kerülnének át az EKB-hoz, illetve az EKH kezeibe. Ez egy nagyon releváns kérdés, hogy ezt a ezeket a döntéseket melyik szinten fogják hozni, tehát a nemzeti szinten, vagy pedig az LKB szintén. Az is érdekes megvizsgálni, hogy a 127 per 6-os ponttal harmonizál-e ez a kérdés amely nem hatósági jogköröket, hanem bizonyos feladatokat jelöl ki, és szerintem a kettő között különbség van, más egy feladat és más a hatóság. Azután természetesen az is érdekes, hogy a nem eurozónához tartozó országokkal mi fog történni, az új rendszerben, elsősorban jogi szempontból érdekes lenne megvizsgálni, hogy például Nagy-Britanniával, Egyesült Királysággal mi fog történni, mert hiszen ha mindent ezen cikkei alapján fordul meg. Itt a, ennek az elfogadása egy hangúsággal kell, hogy megtörténjen, de hogyan fognak szavazni? Blokkolni fogják a szavazást a, a, a britek? Ez politikailag egy izgalmas kérdés. a 127 per 6 olvasata nem ad világos választ arra, hogy ezeket a kompetenciákat az LKB-nak e átadhatjuk-e, és a bizottsági dokumentum sem ad erre világos választ. Köszönöm szépen. Uh, Duff úrnak adom át a szót, igen, nagyon röviden válaszolok rá. A 127 per 6-os pont arról beszél, hogy specifikus feladatokat ró rá az EKB-ra. Na most itt van egy csomó ilyen specifikus feladat. Ez a funkciónak a mélységét változtathatja meg, tehát megnöveli a funkció mennyiséget. Hogyha ezt a cikket alkalmazzuk, Szerintem nem szabad ezt úgy olvasni, mint ami, ami limitálná a lehetőségeket, ami megszorítaná a lehetőségeket. Itt egy jogi és politikai egyességről van szó, azt látjuk, hogy az LKB-nak a szerepe transformálódik, átalakul. Egy előre nem látott módon legalábbis a Bundesbank nem látta ezt előre a Maastrichti szerződés idején. Ugye a központi banki modellek kell meg, vagy megvizsgálnunk, vagy a Fed működését, vagy a Bank of Englandét, mindegyik külön, különbözik a többitől, kompetenciáit és jogosítványait tekintve. És más viszonyban is állnak a megfelelő pénzügyi hatóságokkal. És egy biztossá vált a válság nyomán, a dénumon, ennek a krízisnek a dénumanja, vagyis a kibontakozása, és a bankok és a hatóságok közti viszony nagyon-nagyon gyorsan változik. In the vanguard of that process. And sorry, just the uh, question on the Brits. Még a brit kérdéssel kapcsolatban az Egyesült Királyság végső válasza attól függ, hogy milyen minőségű és milyen tartalmú lesz ez a tervezett hatósági munka, Meg kell nézni ugye a szabály könyvet, hogy az miről szól, sőt még azon is túl. Chiesto ancora di Messerschmidt, prego. Messerschmidt úr kíván reagálni. Köszönöm szépen. Daffur a 20 perc ezelőtt azt mondta, hogy nekünk afkaonak kell a leghatározottabbaknak lenni a szerződések felügyelete tekintetében. Éppen ezért szólok most hozzá. Nem azt akarom mondani, hogy nem lehet e, a megfelelő megszövegezés, hanem azt szeretném mondani, hogy a feladatok lehet, hogy nem ölelik fel a hatósági e, kérdést, amiről most itt beszélünk. Még világosan nem is szerepel a javaslatban, a bizottságiban sem. Tehát szerintem tisztességes lenne, úgy lenne tisztességes, hogyha írásban lenne egy világos e, üzenet arról, hogy ez a, a, tehát az LKB milyen konkrét jogosítványokat kapna, és mik férnének bele ebbe a cikkbe. Azért lenne ez fontos, hogy mindenki világosan lássa, hogy ez akkor hogyan illeszkedik a szerződés szövegéhez. Rendben, azt hiszem, hogy akkor kimerítettük a tízes pontnak a vitáját. De most akkor le kell ö, szögeznünk a határidőket is. Tekintettel arra, hogy a 20, november 29-én kerülnek a vélemények elfogadásra, ami véleményünket a 27. ülésen kellene megszavazni. Ez azt jelenti, hogy november 6-a dél, ez egy keddi nap, lenne a határideje a módosító indítványok benyújtásának. És természetesen azt fogom kérni a jelentéstevőktől, a neveket még nem tudom, de ezek is meg lesznek, hogy tudassák velünk ezt a határidő előtt, hogy milyen módosítókat nyújtott, kerültek benyújtásra a mai vita alapján. Akkor ez rendben, és akkor most rátérünk a szavazásra. Még 5-10 percünk van a szavazásig. Ezt az időt felhasználhatnánk, de nem arra, hogy Dafurnak további lehetőséget adjunk, hogy illetve nem, mondja az elnök, nem, inkább éppen, hogy adunk neki lehetőséget, hogy jobban kifejtse azt a pontot, amivel foglalkozni szeretne, Úgyhogy akkor, akkor hát, hogyha lehet, akkor röviden. A bizottsági nyilatkozat a választásokkal kapcsolatban. Három dolog van ebben az ügyben. Az első, hogy valamennyi felet fel kell kérni arra, hogy nevezzék meg a jelölt ügyhüket, a, a, aki mint lehetséges bizottsági elnök szóba jöhet. A másik, hogy fel kell kérni az új bizottság, hogy az új bizottság legalább 50%-a az új parlamentből kerüljön ki, tehát a, a 14-ben megválasztandó új parlamentből kerüljön ki természetesen Michel Barnier-t parlamenti képviselőként választották meg, és akkor nem tudom, hogy hogy mondjam, előléptették, vagy feljogosították, és így került ő a biztosi funkcióba. Tehát 50 százaléka a bizottságnak a tanácsból, és 50 százaléka pedig a parlamentből kerülne ki, akkor ez jelezné azt is, hogy milyen felhatalmazással rendelkezik ez a két jogalkotó testület, akik közösen járnak el. És a legitimitását is erősíteni a bizottságnak. Ez a célja a, ennek a, ezeknek a javaslatoknak, hogy szorosabb legyen a kapcsolat a kampány ideje alatt is, a, a, egyfelől a parlament, másfelől pedig a bizottsági választás között. Ezt a nemzeteken átnyúló listával szeretnénk megoldani, a harmadik elem pedig az időzítés, a választásoknak az időzítése, hogy június helyett májusra kellene áttenni. Ennek a legfőbb oka, hogy a parlamentnek legyen kellő ideje, hogy felkészüljön és megszervezze a bizottsági elnök választást júliusban. 2009-ben ezt elhalasztottuk egészen szeptemberig, és az új bizottság gyakorlatilag nem állt fel egészen februárig, ami túlzottan hosszú idő a választásoktól számítva. A másik eh, eh, amit el kellene kerülni, hogy kerüljük el az állami eh, és egyházi ünnepeket, ne ezek valamelyikére essenek a választások. A választások időpontjának megválasztásával kapcsolatos eljárás az írott szabályok szerint az, hogy a tanácsnak kell eldöntenie, majd pedig a parlamentnek ezzel egyet kell értenie. És így módon akkor több időnk lenne megvitatni ezt a kérdést, de szerintem nagyon fontos, hogy ezt a döntést már most elindítsuk az határidővel kapcsolatban, mert a nemzeti hatóságoknak is meg kell szervezniük ezt a munkát. Elnök, talán még Seflén kollégát is meg tudnánk hallgatni röviden. Uh, I'm Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes a javaslat, amit Daffor elmondott, ami a május időpontot illeti, erről már volt szó ebben a szakbizottságban több alkalommal. Ezzel nem tudom, hogy mi a probléma. Az első javaslat is nagyon észszerű. A második az újszerű, innovatív, de komoly problémákat is látok ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ön hogy látja, Andrew. Ez valóban átalakítja a kapcsolatot a képviselők előtt. És ez nagyon nehéz, hogy valaki úgy kampányol, hogy szavazzanak rám, majd képviselem önöket a parlamentben, vagy azt mondja, hogy szavazzanak rám, lehet, hogy még biztos is lesz belőlem ez az egész eljárást, a folyamatot egy kicsit megzavarja. Az állampolgár, a szavazó nevé, szemében már látom, hogy a sajtó mit fog erről írni. Tehát ez mindenképpen egy olyan ötlet, amit meg érdemes megvitatni, esetleg egy kicsit át kellene alakítani, keretbe foglalni, azt értem, hogy a ö, biztosokat választani kell, de abban nem vagyok biztos, hogy a parlamentből kell őket választani. Ez a kérdésem. Ezzel lezártuk akkor ennek a pontnak a vitáját. Már csak egy kis észrevételt tennék DAF kollégának, nevezetesen. Én kedvezőnek látom ezeket a javaslatokat, az, hogy az európai biztosok 50%-a európai képviselő közül kerüljön ki. De fontos az is, hogy ezek a biztos, biztosok kompetens hozzáértő személyek legyenek, és a hozzáértésük miatt kerüljenek kiválasztásra. A parlament valóban esetleg adhatná ezeket a képviselőket, hogy javasolhatná, és a biztos pedig, illetve az elnök majd kiválasztja őket. Tehát az ütemtervről volt még szó, tehát az lenne, amikor november 27-én újra összeülünk, akkor el kellene foglalnunk ezt az állásfoglalást. Az angol nyelvű változat hamarosan kiosztásra kerül a fordítások ezt követően, és azt javaslom, hogy november 6-a dél legyen, a határidő a módosítók benyújtásához. Így önök is fel tudnak készülni nyugodtan a szavazásra. Lesz még alkalmunk erről újra tárgyalni az Európai Bizottság alelnökével, Sefkovics eh, biztossal, és eh, megvitathatjuk a különböző elemeket. Most pedig javaslom, hogy térjünk rá a szavazásra. Először a eh, kölcsönös védelmi és szolidaritási záradék operatív és egyéb dimenzióról kell szavaznunk. Allora cominciamo con mettere in votazione. Akkor kezdjük, és először 4-es, 6-12-es, 16-os pontokról fogunk szavazni. Mellette ellen, ö, emeljék fel a kezüket. ellene tartózkodás elutasítva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító, Scholz mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcasat visszavonták. Hetes módosító jelentéstevő részéről mellette ellene elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas pont jelentéstevő részéről mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes módosító, Tarskovski mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. tevő részéről mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes, tízes pont mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 13-as, illetve javítja magát az elnök 11-es pont, 11-es pont, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as módosító mellette ellene elutasítva. 12-es módosító mellette Állandóan eltéveztem, mondja az elnök, tehát igen, a 12-es az egy módosító, tehát 12-es módosító mellette tartózkodás elfogadtuk. 13-as Gianakó módosító és a 14-es, illetve ez okafogyott, ugyanúgy, mint a 13-as, tehát 14-es pont mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös módosító mellette emeljék a kezüket, kérem. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös jelentéstevő mellette illetve nem, a 16-ost elfogadtuk, akkor a 15-ös pont ö, oka fogyott, tehát nem szavazunk róla. 15-ös pontról van szó, és rátérünk a 17-es módosítóra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene elfogadtuk. 17-es pont jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as pont mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as módosító mellette ellene elutasítva. 21-es módosító mellette ellene és elfogadva. 22-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Tizenkilences pont mellette ellene elfogadva. 23-as módosító két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 20-as pont mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most következik az egyes pont mellette ellene. Elutasítva kettes pont, mellette ellene elutasítva. Egyes módosító Scholz mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas pont mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító Janez Barnevó mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös pont mellette, ellene elutasítva. Akkor végszavazás a véleménytervezetről, mellette ellene elfogadva 14 mellette tartózkodás. Tartózkodás nem volt. Gratulálok a jelentéstevőnek. Nos, Gualtieri úr, Lépjünk tovább a Galtieri jelentésre. Egy valódi gazdasági és monetáris unió kérdésében. 30-as pont, ki szavaz mellette, ellene, elfogadtuk. 53-as, Hafner, Itt egy új szöveggel, aki mellette, e, ellene tizenkettő ellene, tehát elvetettük módosító, 53-as módosító elnézést, mondja az hozzászóló. Az első kompromisszumos I szövegre, raportőr szöveg mellette, ellene tartózkodást elfogadtuk. A kompromisz elfogadásával a 54-re nem szavazunk, hanem az 53-asra, 54-esre megyünk, mellenne, ellenne tartózkodás elvetettük. 32-es raportőrszöveg mellette ellene tartózkodás elvetettük. 57-es következik mellette ellene elfogadtuk. 56-os mellett ellene tartózkodást elvetettük. 58-as következik, két részben, az első részre mellette ellene tartózkodni elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elvetettük. 33-as pont következik. Az kiesik, okafogyott. Az elles kompromisszumra szavazunk mellette. <clears throat> Ellene tartózkodás elfogadva. 34-es kiesik, a 60-as következik, 59-es, 34-es és 60-as. Tehát az MS kompromisszum mellett Credo che ci sia stato un piccolo errore tecnico nel voto del 32, che era un... 32-essel van itt egy kis problémánk. Proverso e sul quale c'è stato un voto forse per un errore itt már volt egy szavazás, lehet, hogy ez egy szavazólistában lévő hiba miatt, és kérdezem, hogy Dáv kollégát, hogy egyetérte arról, hogy a 32-esről újra szavazzunk. Talán összekeverték a, egy másik szöveggel azzal együtt, hogy ez egy központi kérdés az egész szöveg szempontjából. Kétségtelen, hogy visszajönni, ha csak nem ért egyet az egész bizottság, akkor nem tudom, egyetértünk-e azzal, hogy visszamegyünk és újra szavazunk, Tarkovsky újra, akkor visszajövünk ehhez a ponthoz. Mindenki egyetérte? Dáv kollega. Mikrofon nélküli. Tehát az, a szakbizottság negatívan fogadott, foglalt álláspontot. Galtieri úr azt mondja, hogy tévesen olvastuk, és azt kéri, hogy ismételjük meg a szavazást. Tarkovsky kollega egyetért ezzel, és a 32-es pont, mit mond erről DAF kollega? Ez egy nyelvtani probléma. Azt mondja, hogy előjoga, hogy előjoga van arra, hogy eljárjon. Szerintem ez értelmetlen angolul. És éppen ezért azt hiszem a PPL és az LD ezért támogatta az, támogatta az 57-est. E, ez az, én ezt így értékelem ezt a helyzetet. Nem, nem, nem, nem. Már túljutottunk rajta. Az 57-est azt elfogadtuk, nem? Igen, elfogadtuk. Jó, jó, rendben, oké. Okay.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 tartózkodás, ezt elfogadtuk. 61-es, 62-es okafogyottá vált, 36-os pont, 35-ös, és a 61-es is okafogyottá vált, úgyhogy a 37, 36-osról szavazunk, javítja magát az elnök, ki támogatja, Ellenszavazatok? Ezt elutasítottuk. 37-es következik. Mellette kiszavaz. Ellene. Ezt is elutasítottuk. 63-as. Ki támogatja? ki nem. Tizenegy a tizenegy ellenében tartózkodók vannak-e? Ezt meg kell ismételnünk, nem volt világos, tehát ki támogatja? Ki támogatja ezt a módosítót? Ellenvetés. Elutasítva 11-11 ellenében. N kompromisszumos módosító. Ki van mellette? Lássam a kezeket. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 39-es pontnál tartunk. 38, 64, 65, 68, 38, 64 és 66-as mindóka fogyottá vált. 39-esnél tartunk, tehát ki támogatja? Ki nem? Elfogadtuk. 40-es. Ezt visszavonták. Akkor a 67-es módosító következik, a 40-es ugye visszavonták, úgyhogy akkor a 67-esnél tartunk mellette, kiszavaz, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 52-es, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ó, kompromisszum. Mellette kiszavaz, egyébként két részben szavazunk. Első rész a szociális dimenzióig tartó szakasz. Nem, nem, nem, bocsánat, mindenről szavazunk, kivéve a szociális dimenziót. Tehát mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, 12-11 ellenében elutasítva. 71-es következik. Ki támogatja ezt? Ellenvetések? Tartózkodás? Elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 73-as ki támogatja ellenvetések tartózkodók elutasítva. 74-esnél tartunk, mellette kiszavaz. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nézzük akkor a függelékeket. 75-ös módosító. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 76-os módosító. Ki támogatja ezt? Ellene, kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk. 77-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük a 79-esről a szavazást. DAF jelentéshez benyújtott, illetve DAF módosító. Ki támogatja ezt a 79-es módosítót? Ki a capito prima Sì, No, adesso più. Chi è contrario? Ellene ki szavaz? Chiedo scusa, evidentemente avevamo visto male o avevamo... Elnézést kér az elnök, nem láttam minden kezet, mondja. Nem volt egyértelmű a szavazás, de elfogadtuk. 80-as, okafogyottá vált, 81-es következik, ki támogatja 81-est? 81-es tehát. Mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyértelműen kérem, hogy emeljék fel a kezüket, mert nem látom egyértelműen innen. 82-es. Ki támogatja? Ellene ki szavaz. Visszavonták. Illetve elutasítva, bocsánat. Akkor A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes pont, ez lefedi az előző, a kettes módosító is, tehát akkor egyes módosító, ezt me, erről kell szavaznunk, még pedig a második részéről, amely kompatibilis az A kompromisszummal kitámogatja. Ellenvetések tartózkodók elutasítva. Kettes pont, mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosítót lefettük. Csak a closer kifejezést fűzzük hozzá. Tehát akkor a hármas módosítóról szavazzunk, mellette kiszavaz, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas pont, mellette, ellene, tartózkodók, ellene tehát kiszavaz. Egyértelműen mutassák a kezüket, tehát ellene kiszavaz, elutasítottuk. B kompromisszum. Ki támogatja? Ellenvetések. Tartózkodók, ezt elfogadtuk. Négyes pont okafogyottá vált, az ötös módosító is okafogyottá vált. Úgyhogy a C kompromisszumnál tartunk, két részben szavazunk. Se le parole di dimensione sociale come l'altro. Eh. Szociális dimenziót kihagyva, tehát úgy, mint az előbb. Ki támogatja? Ellene ki szavaz? Tartózkodás, elfogadtuk. Második rész. Ki támogatja? Contrari? Ellenszavazatok. Tizenkettő a tizenegy ellenében elutasítva. Hatos módosítót lefedi a célkompromisszum, az ötös pont, a hetes módosító is, úgyhogy a hatos pontnál tartunk most. Ezt ki támogatja? Ellenszavazatok. Tartózkodás. Elfogadtuk. Lehet, hogy rosszul számoltam, de a C kompromisszumról én másként ö, számoltam. Lehet, hogy nem láttam mindenkinek a kezét, úgyhogy a C kompromisszumról megismételhetnénk a második részre vonatkozó szavazást? A pare di contato bene e con cura, però se abbiamo... No, ma... Én azt hittem, hogy nagyon alaposan és gondosan számolgattam meg a kezeket. Eredetileg, ugye, módosító az eredeti szövegre vonatkozik. A szavazási listánkon egy mínusz szerepel, miközben egy plusz szerettünk volna, de most változáson, úgyhogy lehet, hogy ezért kéri a második részre vonatkozóan a szavazás megismétlését a kollega. Akkor ez azt jelenti, hogy a második részéről a cég kompromisszumnak újra kellene szavaznunk, tehát a szociális dimenzió szavakról. Ettől függetlenül egyébként a szövegben ez már szerepelt, és nem lá... nincs gond, úgyhogy felőle meg is ismételhetjük a második részről a szavazást. Tehát C kompromisszum második részét ki támogatja? Ki Sempre il 11. Chi è contrario? Ellene. 10, 11, 12. Eh, 12 Tehát 12 a 11 ellenében jól számoltunk az előbb is, úgyhogy megerősítésre került az előző eredmény. 8-as módosító, Hefner féle módosítóról szavazunk. Úgyhogy jól számolta meg a kezeket. Jó, akkor 8 módosítónál tartunk, ezt kitámogatja. 8 módosító, tehát lássam a kezeket. Nyolcas módosító. A néppárt mit csinál? Egyértelműen hagylássam a kezeiket. Ó, elfogadtuk. Hetes pont. Ki támogatja, ellene szavaz? Tartózkodás elutasítva. Kilences módosító mellette kiszavaz, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes módosító. Ki támogatja? ellene szavaz. Elutasítottuk. 11-es módosító mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 12-es módosító. Ki támogatja, ki nem. Tartózkodók elutasítva. 13-as. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as módosító mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk. 16-os mellette ellene kiszavaz. Elfogadtuk. 12-11 ellenében. 9-es pont. Ki támogatja a 9-es pontot? Ellenvetések. Tartózkodók, elfogadtuk. 17-es módosító. Ez egy kiegészítés. El, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum következik a raportőré. Ki támogatja ezt? Ki nem? Tartózkodók? Elfogadtuk. Azaz, 19-es okafogyottá vált, 10-es pont és 20-as módosító is javítja magát az elnök. A 11-esről kell szavaznunk, úgyhogy ki támogatja ezt a 11-es pontot? Ellene. E, elutasítottuk. Huszonegyes módosító. Lehetne ellenőrizni a legutolsó szavazás eredményét? Jó, tehát 11-es pont, erről újra szavazunk, ki támogatja. Ellene ki szavaz. 14 elutasítva. 21-es módosító, Hefner módosító, ki támogatja, ellenvetés, tartózkodás, elfogadtuk, 12-es pont, ki támogatja, ellenvetések, elutasítottuk. E, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor a 14-es pontra térünk át. 22-es, 23-as, ezeket lefedi a, az elkompromisszum. 14-est visszavonták. 24-es pont. Nem, javítja magát az elnök. Tehát akkor a 24-es módosítóról szavazunk. Ki támogatja? Ki nem? Tartózkodók, elfogadtuk. 25-ös. Ki támogatja? ellene tartózkodók elfogad. F kompromisszum. Nem, javítja magát az elnök egy pillanat. Elég gyorsan akartam haladni, de sokáig tart. Azért a 12-es pontról kell még szavaznunk. Ki támogatja? Ellene Most vagyunk az F kompromisszumnál, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenhatos pont okafogyottá vált, a 26-os és a 27-es módosító le van fedve, hogyha 28-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene Ellene kiszavaz. Akkor megismételjük a szavazást a 29-esről mellette. ellene, Tizenkettő tizenegy, tehát ahogy szokott lenni, elutasítva a harmincas következő mellette. Ellene. Elutasítva. 31-es mellette. Ellene. Elutasítva. 17-es pont. 17-es pont mellette kiszavaz. ellene elutasítottuk. 18-as pont. Ez egy szobeli kiegészítés. Ki támogatja? Ellenvetések. Tartózkodás. Elutasítottuk. 32-es módosító mellette kiszavaz, ellene. Ez nem volt egyértelműen látható, tehát a 32-es. Ki támogatja? Ki nem? Tartózkodók, elfogadtuk. 19-es pont mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as pont mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 34-es módosító kitámogatja. támogatja? Ellenvetések? Elutasítva. 35-ös módosító mellette kiszavaz, ellene. Ez nem volt megint egyértelmű. Tehát 35-ösről újra ki támogatja, ki nem. Tartózkodók, elfogadtuk. 21-es pont, mellette ellene elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Há, Kompromisszum. Nem, javítja magát az elnök. Kihagytuk a 22-es pontot, úgyhogy erről szavazunk. Még ki támogatja, ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk. És most következik a H kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Huszonhármast lefedi a H, a 38-ast is lefedi a H kompromisszum. 24-es pont mellette, ellene Tizenegy-tizenegy ellenében, úgyhogy ezt megismételjük, tehát ki támogatja a 24-es pontot. No, 10 e Scholz 11. Sempre 11 sono. Chi è contrario? Ellenvetések? 10, 11, 12. 12. Allora è respinto. Visszavontuk. Illetve elutasításra került. 39-es módosító. Emellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 40-es módosító. Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodások. Elfogadtuk. Huszonötös pont. Lássam a kezeket, ki támogatja. Ki nem. Tartózkodók elutasítva. 41-es módosító mellette. Negyvenegyesről kell szavaznunk hogyha a 25-ös pontot elutasították. Igen, igen, a 41-esről szavazunk, hát arról szavazunk. Ezt mondtam, 41-es módosító ki támogatja, ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 43-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Elfogadtuk tehát. Jön a P kompromisszumos módosító. Ki támogatja, ki nem, tartózkodók, elfogadtuk. Negyvenötös, tehát ki támogatja, ellenvetések, tartózkodók, elfogadtuk. 26-os pont mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es pont mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as pont, ki támogatja, ellenvetések. Tizenkettő tizenegy ellenében elutasítva. 29-es pont mellette ellene elutasítva. 48-as módosító mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Végszavazás következik erről a szállásfoglalásról. Ki támogatja? Ki szavaz nemmel? 18 igen, mindenki más ellene. Tartózkodók vannak? Ellenszavazatok, akkor azokat hát számoljuk meg még egyszer. Három. Tartózkodók? Jó. Akkor ezzel ezt a szavazást befejeztük. Nagyon szépen köszönöm az igen kemény munkát. Különösen szeretnénk köszönetet mondani Gualtieri képviselőnek. Proti nebo pro Proti. Proti. Dobbiamo adesso votare la relazione intermedia. Most tovább lépünk. Itt a 2014-2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimenetelét elősegítő időközi jelentés. Az első mellette ellene Kérem, szavazzunk, Goltieri úr. Szavazhatunk? Tehát a négyesre, a Csaszkowski jelentésre szavazunk, ugye ez a bizonyos időközi jelentés. Tehát a négyes módosító mellett ellene elfogadtuk. Ötös el, mellette ellene Ki van ellene? Újra kezdjük, mert nem nagyon figyeltünk oda. Kicsit fáradtak is vagyunk. Az ötösre, tehát mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A hatosra mellette. Tehát a hatosra szavazunk. ellene. A hetesre szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, nyolcas mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Az A kompromisszum mellett szavazók, bocsánat, bocsánat. Ugye itt először még, bocsánat, odaugrott a szemem, a 24 per 9, ugye, mellette ellene tart elfogadtuk. Most jön a nagy tábla, a szöveg, az egy A kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes módosítóra szavazunk. Ez kiesik így, mert az alba beleesett. A 11-es mellett ellen le. Ki van ellene? Tehát a 11-re szavazunk. Ezt nem fogadtuk el. Újra szavazzuk, hogy megbizonyosodjunk. Mindenki fáradt meg, tisztázzunk valamit. Nem lehetne az elektronikus rendszert használni. Mert meglehetősen fejfej mellett vannak a, a, a szavazati arányok, tehát nem lehetne. Jó, hát akkor térjünk át az elektronikus szavazásra. Tehát a 11-esre fogunk. Megnyitom. <coughs> El, bocsánat, 12-re javítja magát az elnök. Tehát a 12-es módosítóra megnyitom a szavazást. Bezárjuk. 21-9. 20, igen, 12 lesz. Elvetettük a 12-est. 13-as jön. Elektronikusan folytassuk? Igen, most már látjuk, most már látjuk az eredményeket. Ez így már helyes. Akkor elektronikusan folytassuk? Ez a kérdés. Igen. Akkor folytatjuk.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 eredmények. 22-12 elvetettük. 14-esre szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elvetettük. 16-osra megnyitom. 15-ös javítják. Igen, 15, mondja az elnök úr. E Meg lezárom. Elvetettük. 16-os, megnyitom. Lezárom. Respinto. Elvetettük. 18-as jön. Megnyitjuk. Lezárjuk. Na de mi van a 17-essel? Mi van a 17-essel? Most 17 vagy 18? A 17-esre szavazunk. 17-esre. 17-esre megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 18-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 11-11, tehát elvetettük, nem hagytuk jóvá. 19-esre megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk nagy többséggel. A 20-asra megnyitom, lezárom, Lezárom. 11-11 nem fogadjuk el. 21-es. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 22-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elvetettük. Egyes módosító Megnyitom a szavazást. Lezárom. Meg el, elfogadtuk, elfogadtuk. Ez volt az egyes módosító, most a kettes módosítóra nyitom meg a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító. Megnyitom. Mindenki szavazott. Lezárom. Nem fogadtuk el. Most pedig a végszavazás következik. Megnyitom, lezárom, elfogadtuk 18-3 arányban, egy tartózkodás mellett. Következő téma következik. Az Európai Unió közigazgatási eljárásról szóló jogszabálya következik. készfeltartással, hogy gyorsabban csináljuk. ki asszony 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös Messerschmitt mellette ellene tizenkettő tizenegy elfogadtuk. Elektronikusan is szavazunk. Mint egy voto elektronico. Tehát a 15-ösre. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tizenhatos, kézzel, mellette Akkor inkább elektronikusan szavazzunk? Lassabb, de akkor meg, megnyitom. Valtieri úr módosítója, lezárom. Elfogadtuk. 17-es módosító, Rangel, megnyitom, lezárom, elfogadva. 18-as, megnyitom, <clears throat> lezárom. Elfogadtuk. a kézzel, kézzel gyorsabban mennék. Lehetne, lehetne csak készfeltartással? A 19-es következik. Megnyitom a szavazást, akkor most elektronikusan csináljuk. Na hát akkor maradjunk az elektronikus mellett. 19-es <clears throat> megnyitom. Lezárom. nem fogadtuk el, 10-10, 20-as, megnyitom, lezárom, elfogadtuk, 21-es következik. Megnyitom. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 22-es következik, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 23-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 24-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 25-ös. Megnyitom. Lezárom 10-10 nem fogadjuk el. 26-os, megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. Gualtieri féle egyes módosító. Az első részre szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második részre szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes, Gualtieri módosító, mellette ellene elfogadtuk. Hármas, Messerschmitt mellette Megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. 11-10 elfogadtuk egy plusz szavazattal. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodást elfogadtuk. <clears throat> Hmm. hatos mitre szavazunk, mellette, ellene, elvetettük. Hetesre szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas módosító ez beletartozik a B-be, úgyhogy nem szavazunk rá. Tízes mellett itt, itt, itt elektronikusan megnyitjuk a szavazást, lezárjuk, elvetettük. 11-es Gualtieri módosító mellett készfeltartással ellene tartózkodás elfogadtuk. 12 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-ast mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás következik elektronikusan. Megnyitom az elektronikus szavazást, végszavazásnál tartunk. Mindenki leszavazott. Lezárom. 22 nulla ellenében elfogadásra került. Gratulálok Jeten Meki asszonynak. A következő témánk a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Európa polgárokért program létrehozása. No, ma io ce l'avevo questa mappetta. Questa qua, no? Sì, certo. Ce l'ho, quindi se lei la vuole. Sì, sì, no, Allora, votiamo, votiamo eh, il... Mm. Akkor kezdjük a szavazást a Hefner jelentésről. A korábban már elmondott címen volt. Fel, eh, készfelemeléssel, 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette el, elnök úr, nem lehetne blogban szavazni? Ezek mind a jelentéstevőnek a ö, módosítói. De hát elutasítottuk, nem? Úgy tűnik, hogy az első csoport. Jó, rendben, mondja az elnök. Nem értem, mondja az elnök. A 16 os akkor e, elektronikusan? 15-ös már megszavaztunk, már szavaztunk. Tehát e, elektronikus szavazást kérnek? Na, kézfeltartással, 16-os módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette megszámoljuk. Ellene Elektronikusan szavazzunk akkor. Most egy elektronikus szavazás a 25-ösről. 25-ös módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-as mellette Galtieri úr, ön most mit csinál akkor? Ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Lehetne esetleg blogban szavazni az összes többiről? Blogban megszavazhatjuk az összes többit, nem? Akkor 29 mellette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 nem, mégsem mondja az elnök, elfogadva. 34-es mellette. Többség nem, ö, ellene. Tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellene elfogadva. Kettes mellette. Ellene. tartozkodás elutasítva. Hármas. Mellette ellene tartozkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartozkodás elfogadva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellette, ellene, számolunk? Ellene, elutasítva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette megszámoljuk ellene elutasítva. Akkor végszavazás, tehát a véleményről elektronikusan, jó, legyen elektronikusan, akkor lesz egy teljes részletes szavazatunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Tehát így néz ki. 19 mellette, 4 ellenszavazattal elfogadtuk a véleményt. Köszönöm szépen! És gratulálunk Jatemaki asszonynak, ezt így szokták mondani, ugye? Hát igen, igen, igen. Gratulálunk. De nem, a Hefner úrnak, és most, most már Hefner úrt mondtam, és jól mondtam, az előző nevet egy kicsit talán nem jól ejtettem. És akkor most rátérünk. Most mi is következik? Az Ilcsef? Nem. Ilcsef, mondja az elnök. Most akkor mi a következő? Ja, jó, igen, akkor erről is volt szó. Tehát akkor most a végszavazás következik a DAF jelentésről, jegyzőkönyvtervezetről, ezt elektronikusan csak a végszavazást kell megcsinálnunk, akkor megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 12 szemben a 10-zel. Na most örül, ugye, Dafor? Megnézhetjük a számokat? Elnök úr, szeretnénk látni a számokat. 10 mellette, 12 ellene, és egy tartózkodás. Tehát 10 van mellette. Egy tartózkodás, 12 ellenszavazat. Tehát elutasítva. Dafur. Köszönöm szépen. Gratulálunk a jelentéstevőnek, mondanánk. Akkor most még hátra van az Ilcsef tervezet. Tehát Stanimir Ilcsef által készített vélemény. Először is az álmodosító a kompromisszum. Amit erről tudok, elektronikusan kellene szavazni, ugye? Akkor megnyitom a szavazást. Tarkovsky. Nem. Tehát a kompromisszum. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Néppárt nem szavaz? Nincsenek itt? Jó, akkor a kompromisszumos megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva egyértelműen. 7 szemben 13. A 8 soka fogyott. Ja nem, mégsem. Mégiscsak szavazni kell róla. Mert a kompromisszumot elutasították, tehát szavaznunk kell. Tehát me- ki az, aki mellette van, emeljék fel a kezeket mellette, kezeket fel, ellene, elutasítva, mindenki ellenzi, hetes mellette, kezeket emeljék, ellene, tartózkodás elutasítva, egyes módosító, mellette, emeljék a kezeket, egyes módosító, ellene elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes sőt a kilences is, mert azonosak mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító. Mellette ellene Elutasítva. Ja nem, nem, még elfogadva, mondja az elnök, javítja az elnök. Tehát elfogadtok. Ez a hármas módosított. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a 11-es és az 5-ös fogyottak. C kompromisszum mellette emeljék a kezeket. Kérem, ellene tartózkodás elfogadva. Akkor okafogyott a 12-es, és az összes többi is. Tehát most már akkor csak egy végszavazásra van szükségünk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12 igen szavazattal, két tartózkodás és nulla ellen szavazattal elfogadva. Gratulálok! Ilcsev kollégának. Befejeztük ezzel a szavazásokat. tudom menni.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 Bene, possiamo riprendere i lavori, per favore. Akkor folytatjuk a munkát. Possiamo, posso chiedere attenzione? Kérem, hogy figyeljenek ide. Kérem, hogy akik beszélgetni akarnak, azok hagyják el a termet és köszönöm. Köszönöm eh, Sefkovics eh, alelnököt, és elnézést kérek tőle az önök nevében is, amiért megvárakoztattuk. Mert nagyon fontos eh, témáról van szó, politikai pártok és a bizottsági javaslatok ezzel kapcsolatban. Ez a mi bizottságunk számára rendkívül fontos kérdés, mert a ö, hosszú gondolkodás után rájöttünk, hogy ez az egész demokratikus rendszert érinti Európában. És amikor erről az előrelépésről, a politikai pártok szabályozásáról beszélünk, ez nagyon fontos. Már korábban is kértük, hogy a bizottság foglaljon állást a korábbi ö, eh, ciklusban, és most ezúttal ö, Gianakó kollega javaslata van előttünk, ezzel is szeretnénk hangsúlyozni, hogy nagyon fontos az ön jelenléte, biztos úr, és mindjárt át is adom önnek a szót. Nagyon sajnálom, hogy az eredetileg elképzelt időtartam egy kicsit lerövidül, de köszönöm szépen, biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Látom, hogy nagyon sűrű délelet, délelőttjük volt, és hogy a szavazólistájuk nagyon hosszú volt, de e, remélem, hogy tudjuk folytatni a nagyon intenzív és sikeres vitát egy olyan témában, ami nagyon fontos mindenki számára. Úgy gondolom, hogy a bizottság elnöke és a különböző viták is egyértelműen megmutatták, hogy szükségünk van a jövőben arra, hogy foglalkozzunk a politikai legitimitással, és több Európa kell az európaiak számára, az európai állampolgárnak ehhez, erősebb politikai legitimációra is van szükség, és ki kell fejlesztenünk az intézményeket, és javítanunk kell az Európai Unió működését, úgyhogy a jelenlegi és a jövőbeni kihívásoknak meg tudjunk felelni Emlékeztetni szeretnék arra, hogy explicit eh, egyértelmű felszólítás volt az európai politikai pártok irányába, hogy eh, eh, játsszák el az átidaló szerepüket a nemzeti és az európai szint között, és hogy erősítsék is meg az európai kapacitásokat a cselekvés érdekében. Úgy gondoljuk a bizottságban, hogy a javaslatunk, amit tettünk az európai politikai pártoknak, alapítványoknak, az egy megfelelő keretet fog adni az ambíciókhoz, hogy azok valóságá válhassanak. Szeretnék külön köszönetet mondani Gianniaco asszonynak, aki nagyon fontos szerepet játszott e tekintetben, hogy ez megvalósulhasson. Ahogy nyilván önök is látták, és ahogy az elnök és jó magam is már beszéltünk erről korábbi ülések alkalmával, illetve nyáron is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, beépítettünk számos javaslatot és kérelmet, amit Gianakko asszony foglalmazott meg áprilisban. Javasoltunk külön eh, specifikus megoldásokat is azon kér, fel, dolgokra, amik ezt később vetődtek fel, már a parlamenti ö, eh, állásfoglalást követően. Különösen gondolok azon javaslatokra, amelyek az európai értékek tiszteletben tartásával kapcsolatosak, illetve az új európai ö, eh, ö, politikai pártok létrehozásával foglalkoztunk annak érdekében, hogy csak támogatást szerezzenek. A bizottság egy olyan szabályozást javasol, ami bevezetne egy európai jogi státuszt az európai politikai pártok számára, és külön az ehhez csatlakozott politikai alapítványoknak. Új európai jogi személyiséget minden tagállamnak el kell foglalnia, és azt hiszem, hogy ez egy nagy újítás a pártoknak kellene biztosítani ezt a státuszt akkor, hogyha megfelelnek bizonyos követelményeknek, és képviselik azokat az értékeket, amelyekre az Európai Unió épül. Tehát először is az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, egyenlőség, jogállamiság, és emberi jogok tiszteletben tartása, és természetesen nem profit érdekeltség. Az európai ö, megnevezés csak pártoknak, olyan pártoknak és alapítványoknak lehetne megadni, amelyeknek a ö, működése és a átlátható, demokratikus a jelöltek kiválasztása, a tisztségviselők, a tagok képviselete, és így tovább. Annak ahhoz, hogy biztosítsuk azt, hogy a tagá, ezek a pártok az alapértékeket figyelembe vegyék és betartsák, kell erősítenünk az Európai Parlament szerepét, és megfelelő intézkedéseket is kell hozni. Ami az európai politikai pártok és alapítványok finanszírozását éri, két javaslatunk van először is egy európai státuszt vezetünk be, és európai szinten kell egy megfogó, átfogó keret a pártfinanszírozásra vonatkozóan, ami szabályozza a tagdíjakat, az adományokat és az Európai Uniós támogatásokat. Növelni kell az átláthatóságot, és nagyon szigorú büntetést is kell hozzá kapcsolni, büntetési rendszert. Az finanszírozás különösen meg kell emelni, nem 25 ezer euróra, és azt is, ami alatt névtelen maradhat az adomány. A bizottság azt is javasolja, hogy vegyük le a pártokat az adományrendszerről a pénzügyi szabályozásban, és egy új külön címet hozzunk létre, ami kifejezetten az európai politikai pártokra vonatkozna, amelyik sui generis támogatásokat fogadhat. A munkadokumentum, ami ehhez kapcsolódik, és ez a dokumentum jogalkotási javaslattá fog majd alakulni a bizottság kezelésében, és remélem, hogy ez még a hónap folyamán később majd megtörténik. Ez egy sokkal rugalmasabb lehetőséget ez eh, hoz létre a, tagá- a pártoknak, saját forrásokat épp, eh, alakíthatnak, és az uniós támogatást is két évre előre láthatják. A bizottság azt is javasolja, hogy a társfinanszírozást is emeljük meg. Eh, a bizottság javasolja továbbá az úgynevezett e, egy képviselő feltételt ahhoz, hogy támogatást kaphasson egy ilyen párt. Ez valószínűleg e, egy igazolható e, érv, mert hogy az Európai Parlament az, ahol kifejezésre juttathatják az európai állampolgárok akaratát. Engedjék meg, hogy most foglalkozzam azzal, hogy mire is kellene odafigyelnünk, hova kell koncentrálnunk az erőinket, nevezetesen a javaslat csomag elfogadása. A bizottság egy nagyon ambiciózus célt fogalmazott meg az új javaslat hatályba lépésére. Ezt jóvá kell hagynunk, és július 1-ével jövő évben lép lépne hatályba, azaz 2013. július 1-én. Ez szerintem eh, már önmagában mutatja, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt az új keretet, és teljes mértékben osztjuk a parlament azon óhaját, hogy a következő európai parlamenti választásokat megelőzően jóval lépjen már ez hatályba tehát még 2014-et jól. Láttam az önök ütemezését, nagyon lenyűgöző, E, a javaslatra már januárban szeretnének e, bizottsági szavazást, utána pedig a trialógusta és március-áprilisban kerülne e, plenárisra. Ez egy nagyon ambiciózus, de úgy gondolom, hogy ez tartható. Már elkezdtük a vitákat a tagállamokkal, előterjesztettem a javaslatokat a külügyminisztereknek, a európai ügyi minisztereknek az általános ügyi tanácsban, és a ciprusi elnökség egyértelműen készséget mutatott arra, hogy gyorsan lépjünk ezzel a kérdéssel. És azt is megígérték, hogy már a tanácsban eddig is volt viszonylag nagy vita, és a már eddig is háromszor üléseztek, és egy újabb ülést is terveztek erre a hétre is, és van egy vita a Költségvetési Bizottságban is, szeptem, volt szeptember 27-én el kell, hogy mondjam, hogy vannak tagállamok, amelyek kifejezetten örülnek a javaslatnak, és ők is szeretnének gyorsan haladni, úgy, ahogy ezt mi javasoltuk, és a köve- jövő nyári bevezetést tartják kívánatosnak, de vannak, akik kritikusak, és a különösen a rugalmassági intézkedésekkel az uniós költségvetésből való finanszírozással van problémájuk. Ezért arra ösztönzöm az önök szakbizottságát, a jelentéstevőket, az európai politikai pártokat, hogy folytassanak párbeszédet a tagállamokkal, a tanácssal, a párt tagjaikkal a tagállamokban, hogy konstruktív vitát folytathassunk ezen kérdésekről, mert meggyőződésem, hogy nagyon jó érveink vannak, és eloszlathatunk minden kételyt, ami a javaslattal kapcsolatosak. Jó magam és a bizottság mindent meg fogunk tenni, annak érdekében, hogy segítsük ezt a folyamatot, és gyorsan megállapodásra jussunk ezzel a csomaggal kapcsolatban. A bizottságnak meggyőződés, hogy ez egy rendkívül fontos javaslat, és nagy többség támogatja ezt a kollégiumon belül is. Tehát szerintem a mandátumunk rendkívül erős ahhoz, hogy tárgyaljunk, és ezt keresztül vigyük 2013. július 1-ére, mert akkor még lesz elég idő ahhoz is, hogy már ezt az új státuszt tudják használni az európai politikai pártok még a 2014-es választást megelőzően. Köszönöm szépen, elnök úr! Grazie, grazie di questo intervento. Köszönjük szépen a bevezetést. Megadnám a szót akkor a vitára, viszont hagyd mondjam el először az, hogy ebben a jogalkotási ciklusban a jelentéstevő nagyon fontos szerepet játszik, és ugye Gáltyéró úr a főszereplő. Úgyhogy amennyiben szót kérnek, akkor most megvan a lehetőség. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Sefcsovics biztos úrnak, hiszen az Európai Parlament kéréseit úgy tűnik, hogy messze menően sikerült figyelembe venni. És ez felhívja a figyelmet arra is, hogy az európai politikai pártoknak a jelentősége milyen nagy. Úgyhogy teljes szívemből tudok köszönetet mondani. Egészen végig nagyon intenzíven együttműködött velünk. Következőt kérdezném. A tagállamokban az európai párt fogalma ismert, hiszen a televízióban ismerik az Európai Néppártot, az SND pártot is ismerik. Aztán tudjuk, hogy itt vannak a liberálisok és mindenki mások. Abból indulok ki, hogy a polgárok is úgy gondolják, hogy van egy alapszabályuk ezeknek az európai pártoknak. Hogyha most azt kell megállapítanunk, hogy a, ezek a pártak gyakorlatilag úgy működnek, mint a nem kormányzati szervek, hát akkor ezen nagy valószínűséggel elcsodálkoznának. Éppen ezért most elpróbálunk indítani egy olyan folyamatot, amelyel ez egy európai politikai pártnak a munkáját, létét valóban támogatni tudjuk. Ezeknek a pártoknak lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy egyszerű tagokat is felvegyenek a soraikba. Ugyanakkor egy jogi rendszerre is szükségünk van, egy sui generis rendszerre, a körülményeknek a tisztázására. És úgy gondolom, hogy a rendelet keretében ezeknek a pártoknak és alapítványoknak jogi személyiséget kell biztosítani. Amennyiben egy tagállam felállítani kíván egy ilyen pártot, vagy egy alapítványt, akkor erre legyen lehetősége. Ebben az összefüggésben nagyon fontos dolgokat hallottunk. pártoknak tehát egy rendszert kell biztosítani, hogy ne kerüljenek a nemzeti előírásokkal összetűzésbe. Ahhoz, hogy jogi személyiségre tegyenek szert, hogy a tevékenységüket minden szinten kifejthessék, mégpedig transzparens átlátható módon. Azok a tagállamok, amelyeknek aggájaik vannak, és hát gondolom sejtik, hogy kikre gondolok, akik most attól tartanak, hogy a pártok a statutummal most csak több pénzt fognak tudni síbolni, azok tévednek. Sokkal inkább egy, egy új jogi keretről van szó, amely alapvetően az intézményi keretet kívánja tisztázni. Erre helyezi a hangsúlyt a rendelet. A Lisszaboni szerződés értelmében megfelelő jogi keretre van szükség ahhoz, hogy egy ilyen európai párt létesülhessen és dolgozhasson, és megfelelő szabályokra is szükség van a pártok és az alapítványok vonatkozásában is. Vannak olyan európai pártok, egészen a mai napig, amelyek nem mindig tették tette különbséget itt az egyes kérdésekben, és nem is nagyon törekedtek ennek a tisztázására. Már a mai kerettel is van lehetőség az előrelépésre, mások tekintetében viszont nincsen erre lehetőség. Szeretnék még utalni arra, hogy a bizottság javaslata végre biztosítja azt, hogy minden előfeltétel teljesül. Tehát az arányosság elve, a szubszidiaritás elve betartásra kerül, van elég rugalmasság, amire szükség van, és nyilván az is nagyon lényeges, hogy tekintettel a 2014-es választásokra legyünk jobban felkészültek. Annak érdekében, is struktúráltabban kezdhessük meg a választási kampányt, és folytassuk le magát majd a választást. Nyilván most bizonyos aggályokra is reagálnunk kell, amelyeket már egy ideje megfogalmaznak az érintettek. Különböző feltételek mellett történt eddig a finanszírozás, vagy az egyes pártok részéről, vagy a regionális parlamentek részéről, és a tagállamokon belül arra is figyelemmel, figyelemmel kell lenni, hogy a múltban azért elég nagy problémák vetődtek fel, a különböző alapítványokkal kapcsolatban, amely alapítványok elég közel állnak egy-egy párthoz. Szinte hozzájuk kapcsolódtak. Tehát itt azért strukturális gondok jelentkeztek. És mivel nem volt meg a megfelelő átláthatóság, főleg a jogi transzparenciára gondolok, most elég nagy manőverezési lépésre van szükség. Pénzügyi és politikai problémák is felvetődtek, de ezek nem szolgálhatnak most ürügyként arra, hogy megelégedjünk a, a jelenlegi helyzettel, amelyel találkoznak a politikai pártok és alapítványok. Tehát én azt gondolom, hogy az európai polgároknak más az elvárása az európai politikai pártokkal és alapítványokkal szemben. Lehet, hogy pozitív a megítélés, mert a nemzeti pártokkal szemben általában pozitív a vélekedés, és hogyha azt látjuk, hogy európai, eh, ha nemzeti szinten jól működnek a dolgok, akkor ugyanazok a gyakorlatok, ugyanazok az értékek, amelyek érvényesülnek európai szinten. Ezért tudok egyetérteni azzal, amit a biztos úr éppen elmondott, azaz, hogy a pártok mindkét szinten ugyanazokat az értékeket kell, hogy támogassák, és zászlajukra írják. Nem nagyon akarom már hosszasan húzni ebben az első vitában. Inkább azt szerettem volna még aláhúzni, hogy az Európai Bizottság javaslata alapján egy olyan jogi rendszerre volna szükség, amelyel sui generis jogrendet, jogrendszert állíthatunk fel, amely minden egyes Európai Uniós tagállamban elismerésre kerül. Azt el kell kerülni, hogy az egyes jogi előírások egymással konkuráljanak, vagy a nemzeti alkotmányokkal és előírásokkal szembe menjenek, és ellentétesek legyenek. Elmondta a biztos úr, hogy itt még nagyon sok munka vár ránk. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani Csefcsovics úrnak és az egész bizottságnak azért, hogy most az alapszabályért is ilyen sokat fog tenni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük. Keréró képviselő úr kap most szót. Köszönöm szépen a Költségvetési Bizottság jelentéstevője. Köszönöm szépen, biztos úr. A két jelentésről szólva terjeszteném most önök elé a javaslatomat és meglátásaimat. Éppen azt hallottuk, hogy ez a parlament és ez a szakbizottság köszönettel tartozik, hiszen a bizottság igyekezett figyelembe venni a parlamentnek a javaslatait. És úgy tűnik, hogy ennek a ténynek ott is van a nyoma ebben a javaslatban. Jelentéstevőként a költségvetési rendeletnek a módosításával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy Gianaco asszony volt az a személy, aki az alkotmányt képviseli, én pedig gyakorlatilag a könyvelői státuszt képviselem. De az egészre nézve fogok most állást foglalni, hiszen erről is beszélünk majd a későbbiekben, és ez is a munkánk része. Amit Janako asszony elmondott, azt gondolom, hogy nagyon helyes, nagyon megfontolt, és ebben a szakbizottságban majd arra kell koncentrálnunk, hogy mindennek ne legyen kihatása a költségvetésünkre. Ez egy nagyon fontos eleme a megfontolásainknak, és nagyon lényeges is az egész EU-s helyzetben, válságadta helyzetben. Hogy az európai politikai pártok több pénzt szeretnének, akkor nyilván a saját legitimitásunkat azért erősen sérteni, hogyha ennek egyszerűen engednénk. Nyilván vannak kivételek, amelyeket mindenki ismer a parlamentben, de ezek nem adják a többség véleményét, de vannak, akik egyetértenek azzal, hogy az Európai Unióban most olyan helyzetben vagyunk, amely azt hozza magával, hogy erősítsük meg a pártokat. Az elmúlt három évben gyakorlatilag azt tapasztaltuk meg, hogy kormányközi szintre jutunk el, a közvélemények ütköznek, konfrontációba ütközik az északi és a déli országok, a hármas ábesorolású országok ellenzik a gyengébbeknek a véleményét, és az ideológiai ö, elképzelések ö, kezdenek elharapozni. Az Európai Unióról alkotott víziónk a jelenre és a jövőre vonatkozóan a legfontosabbak ezeket nem lehet feláldozni a véleménykülönbségnek az oltárán, és azt gondolom, hogy ez a jövő projektjei szempontjából is nagyon lényeges. Hiszen itt is azért mindig szem előtt tartjuk az európai politikai pártokat. Úgyhogy ez a javaslat véleményem szerint nem csak a legjobb időben került előterjesztésre, hanem nagyon kiegyensúlyozott is. Egy olyan időpontban került megfogalmazásra, amikor az ideológiai megfontolásainkat 2014-re vonatkozóan meg kell erősítenünk. Ezzel fognak tudni a polgárok is tudni azonosulni. És a belső konfrontációkat pedig maguk mögött hagyni, hogyha az Európai Unió jövőjéről beszélünk. Nézzük most a finanszírozást. Ezzel kapcsolatban ugye még azt várjuk, hogy a reformot, tehát a költségvetési rendelet reformját nyilvánosságra hozzák, és majd mi ezzel kapcsolatosan benyújthatjuk a módosítóinkat. Már a bevezetőmben mondtam, hogy ezek a módosítók majd azt fogják tartalmazni, hogy hogyan is zajlik a finanszírozás, hogyan indokolható, mennyire igazságos a pénzek szétosztása. Nyilván ez egy nagyon fontos elem, de jelentéstevőként azt kell mondanunk, hogy a javaslatnak azért nem ez a veleje. Úgyhogy egy-két gondolatot hagyosszak meg a javaslattal önökkel. Igyekszem majd, és az, hogy is elmondta éppen, igyekszem tehát nem túlságosan hosszan és a részletekbe bocsátkozva beszélni. A problémák egy része gyakorlatilag olyan kérdés, amit szeretnék a biztos úr felé feltenni. Vannak kételyek abban a tekintetben, hogy olyan alapszabály kerüljen a megfogalmazásra, amely egy egységes szabványt, egy normát állít fel az európai pártok vonatkozásában, vagy inkább egy olyan alapszabályt alkossunk, amelynek törvényi jogalapja van, és ott kerül majd alkalmazásra, illetve abból indul ki, ahol székhelye van, székhelye rendelkezik és működik az a politikai párt. Azaz az egyes államoknak a törvényhozása legyen a kiinduló alap. Tehát gyakorlatilag két párhuzamos sinen kell haladnunk. Az egyik oldalon olyan jogalkotásra van szükség, amelyik európai szinten gyakorlatilag minden jogi aspektust felölel, hogyha finanszírozásról beszélünk, és nyilván az alapszabályra gondolok, hogy ne egyfajta egyveleget alkossunk majd, ami biztos csak vitát generál, illetve zavart okoz az egyes országokban. A második kérdés, az ellenőrzésre vonatkozik, mégpedig abban a tekintetben, hogy az európai párt valóban tiszteletben tartja az európai értékeket. És itt a bizottság a mai javaslatára, ma előterjesztett javaslatára hivatkozom, amelyben arra utal, hogy a parlamentnek is döntést kell hoznia, ha az európai értékek ellen valaki fellép, illetve azokat megsérti. Ugye három személynek kell egy szakvéleményt készítenie, és ezeket a három nagy intézmény javasolja. Nem vagyok abban biztos, hogy nem kellene nekünk itt alternatívákban is gondolkodnunk, hiszen a parlament politikai szerv. A végső döntést arról, hogy egy politikai párt megsérti az unió értékeit, nos, ez valószínűleg egy olyan szervnek a hatáskörébe tartozik, egy olyan intézménynek az illetékessége lesz, amelyet még rögzítenünk kell. Tehát én az SND tagjaként nem látok igazából itt problémát. Azonban vannak nagyon különböző törvények az Európai Unióban, például gondolok itt a politikai pártoknak a betiltására vonatkozó törvényekre, vagy az, hogy egy adott alkotmányban szereplő értékeket tiszteletben tart-e, megsérte, vagy sem. És azért ezt sem felejtsük el. Nem ellenzem azt, hogy végül a parlament foglaljon állást végső soron, de pontosan szabályozni kell ezt a kérdést. Annak érdekében, hogy a parlament végül egy politikai szavazásnál ellentétes eredményre jusson, mint az intézmény három képviselője. No, akkor ami a finanszírozást illeti. Van egy nagyon fontos aspektus, amire felhívnám a figyelmet, ez pedig az átláthatóság. Teljesen egyetértek a bizottsággal, vannak problémák, amelyeket meg kell oldani, amelyeket el kell kerülni, hiszen sokszor arról van szó, hogy a transzparencia elve az irányadó az eljárásoknál. Vannak ugye támogatások magánforrásokból, vagy más finanszírozási források, amelyekből támogatást kaphatnak a pártok is, alapítványok. Itt van két aspektus, ami amely a frakcióm számára fontos, és ezeket módosítani kívánjuk. Miről van szó? A források elosztása. Ugye a bizottság javaslata szerint a, az összes eszköznek a fele, tehát minden európai politikai pártra <coughs> kell elosztásra kerüljen, a 85 százalék pedig az Európai Parlamenten belüli arány, képviseleti arány szerint. Azt gondolom, hogy ez egy nem arányos felosztó kulcs. A 15 százalék nem 50, hanem 15 százalék nem arányos egy olyan párt esetében, ahol 200 tag van, vagy egy olyan párt esetében, ahol csak egy tag van. Tehát egy másik felosztó kulcsot kellene találni és ez a 15 százalék alatt kell, hogy legyen. Nem mondom most konkrétan, hogy hány százalékra tenném, de legyen alacsonyabb, mint a 15 százalék. Nézzük a társfinanszírozást. Itt is tudom, hogy különböző vélemények vannak az egyes pártokon belül. Az én frakcióm azt a vélemény képviseli, hogy más frakciók akik talán egységesebbek, és egy olyan társfinanszírozási arány követelnek, ami túl magas. Ezt, van, ezt nem minden politikai párt tudja elfogadni. Korábban magasabb volt itt a társfinanszírozási arány, a bizottság már egy csökkentett társfinanszírozási arányt javasol, de ezzel kapcsolatban egy módosít fogunk benyújtani, amely még inkább lefelé viszi ezt a százalékos kulcsot. Amikor a az ellenőrzésekről esik szó, vagy a közigazgatási szabályokról. Nyilván ezekkel is egyet tudunk érteni, de van még további pont, amire szeretnék röviden utalni. Először is a határidők. Sepcsovics biztos úr helyesen mondta, hogy a parlament minden tőle telhetét meg fog tenni, hogy felgyorsítsa az eljárást. de a 2013-as év júliusa azért elég szükre szabott határidő, mert hogyha ezt tartjuk a szemünk előtt határidőként, akkor ez, ez nagyon szűk idő, szerintem legalább őszig ki kellene tolni. Már csak annál fogva is, mert a politikai pártoknak szükségük van egyfajta átállásra, és ez időbe telik. A reformokat ugye keresztül kell vinni, át kell vinni a gyakorlatba ahhoz, hogy működjenek a dolgok. A másik kérdés még arra vonatkozik a felügyeletre, az ellenőrzésre. Tehát a harmadik évben a választásokat követően kerülne sor erre az ellenőrzésre, tehát a választásokat megelőző két évben. Itt talán pontosítani kellene ezt a megfogalmazást, és azt mondani, hogy a harmadik év elején kell erre sort keríteni, és akkor a felülvizsgálat, az ellenőrzésre több idő maradna, és a megfelelő ajánlásokat is meg lehet fogalmazni, kilátásba lehet helyezni a reformokat, vagy az olyan ügyeknek a kiigazítását, ami nem elég jól működik. Még ami akkor a finanszírozást illeti, a já, az éves terveknek, munkaprogramoknak az eltörlése. Ez nagyon fontos, hiszen a politikai pártoknak a finanszírozása ezáltal sokkal rugalmasabban ö, alakítható. Aztán ugye a hozzájárulások kérdése, ugye eddig támogatások voltak, ezt most hozzájárulásokkal helyettesítjük, ex ante utólagos finanszírozásról lenne szó, amelyet utólag kell igazolni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó javaslat. Azt gondolom, hogy itt a szakbizottságon belül ezt meg kellene szívlelnünk, hiszen a saját javaslatainkat is figyelembe vette a javaslat, és igyekszünk majd minél gyorsabban előre jutni, hogy az ütemezést és a határidőket be tudjuk tartani. Zárásképpen azt gondolom, hogy nem volt titok, és ön sem titk, te rejteni véka alá azt, hogy a tanácson belül melyek azok az országok, amelyek még visszakoznak, hiszen ha ezt tudnánk, akkor még hatékonyabban juthatnánk előre. Köszönöm. Köszönjük szépen. Két tagnak adom át a szót, ők raportőrök, de a biztos úrnak is meg kell adni a lehetőséget. Nagyon sokan kérnek szót, de nagyon kevés az időnk, tehát kérem, hogy három percben maximáljuk a megszólalást, hiszen 12 óra 5 perc van, Dafor először is. Mindenkit üdvözlök. Néhány kérdés. Ö, ö, nagyon helyesen jegyzi meg, hogy a tanácsban problémák vannak. Mindig vannak problémák a tanácsban, de szeren szerencsére a hogy a normális törvényhozási módszerrel egy minősített többséggel eh, fogadják el a az adott törvényt, és a bizottság ragaszkodni fog ahhoz, hogy ez a bizonyos <clears throat> minősített többségre szükség legyen, illetve hogy megtartsuk ezt. A másik dolog, hogy a politikai pártoknak be kell jegyeztetniük magukat egy tagállamban, és nemzeti törvények alá fognak esni, state. Why did the Commission decide to uh, go down uh, that route? Tehát szembeállítva azzal a lehetőséggel, hogy megengedjük a pártoknak, hogy hogy az európai vállalati törvények alá vessék magukat, tehát ez is egy fontos különbség. A harmadik pont az, hogy kizárjuk őket a pénzügyi népszavazási kampányokból. Egyébként többféle népszavazás történt már a, ugye az EU alaptörvényének a megváltoztatására. Tehát ebből a szempontból ez nagyon is kívánatos, hogy a politikai párt ezekben a kampányokban viszont szerepet játszhassanak, mert ez egy nagyon fontos új dimenzióval járulnak hozzá a európai eh, politikai élethez, és itt van a 19-es preambulumban, ugye a nidzai ö, eh, szerződésre való hivatkozás, és ami után viszont a politikai. Tehát ehhez képest ez egy sokkal pozitívabb hozzáállást jelent a pártok irányában, mint a nidzai dokumentum, mint amit a nidzai dokumentum ö, ír elő, és az is egy érdekes felvetés, hogy gyakorlatilag a pártok megméretik magukat a következő parlamenti választásokon, és akkor ez a kérés a bizottságnak menne, hogy adjon ki egy állásfoglalást a plenárison a a 2014-es választásoknak a szervezésével kapcsolatban, mert mi úgy szeretnénk, hogyha egy írásbeli állásfoglalás születne három elemmel. Hogy az egyik azt mondaná, hogy a politikai pártok ö, ö, nevezzék meg jelöltjeiket a bizottság elnökére, azután a második az, hogy a bizottság 50%-a az Európai Parlamentből kerüljön ki, harmadsorban pedig, hogy hogy a szavazás napja júniusról májusra kerüljön előre, hozásra, és érdekelne, hogy a bizottság miként vélekedik erről amely egyébként az elnökök konferenciáján is elő fog kerülni holnap. Nincs mikrofon. Először is megértem, hogy a sokan szeretnének hozzászólni. Kérem, hogy három percen belül maradjanak. Soc úr a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a biztos urat. Nagy fába vágtuk a fejszénket. Hatalmas vitát folytattunk, amikor a politikai pártokról vitatkoztunk, és most pedig ennek a törvényhozási vonatkozásaival foglalkozunk. Éppen ezért ugye elmondanám, hogy ön ö, a politikai pártok kategóriát kibővítette ö, természetes személyekre, és hogyan fog tehát különbséget tenni az úgynevezett ernyő szervezetek, illetve a természetes személyek között, hiszen ez problémákkal járhat, és már sok párt esetében felmerült ez a probléma, hogy amikor az merül fel, hogy egy tag hogyan tudja befolyásolni egy politikai pártnak a politikáját, milyen jogai vannak, milyen lehetőségei vannak e a személynek, az egyénnek a párt munkájában, irányításában, befolyásolásában. A másik kérdés, második kérdés, és azt hiszem, hogy hogy mi a nyulat az EPP-n belüli párt és az EPP pártnak a befolyására bizonyos döntésekre. Nézzük Görögország példáját, amely az EPP-nek egyik, ugye egyik vezető tagja onnan származik, tehát az európai vita szempontjából mit jelent ez, hogyan tudjuk megerősíteni a polgárok bizalmát a pártokban. A harmadik a finanszírozással kapcsolatos kérdés, hogy nem világos számomra még, hogy Miért keveri össze a elismerést, mint európai politikai entitást, azzal, hogy egy nemzeti entitást tételezünk fel. Például az európai politikai pártok alkalmazottjai a nemzeti pártokhoz fognak tart, illetve a, a nemzeti törvénykezés alá fognak esni, nem pedig európai törvények alá. Ez, ez egyfajta keveredése a dolgoknak. Köszönöm. Anyu, köszönöm szépen egy kis időt fognak nyerni általam. E, biztos úr, a pán-európai politikai pártokkal kapcsolatban ugye elég gyakran említette a költségvetést, és Duff úr is arra buzdítja önt, hogy vigyázzunk a referendum kampányok finanszírozásával, és én, pont, én pontosan az ellenkezőjét gondolnám. Szerintem ezt a pénzt ne használják föl erre. Kategorikusan kérem az ön ígéretét, hogy sohasem lesz ez így. A másik az, hogy ugye ezek a pártok igen sok közpénzeket kapnak. Van-e önnek tudomása, hogy esetleg magánszemélyek vagy magánalapítványok finanszíroznák ezeket a pártokat? Valóban, valóban rövid volt, remélem a többiek is ilyen. Nos, én egyáltalán nem szeretném, hogyha a államok finanszírozás finanszíroznák a pártokat, hanem a pártok alapvetően gyűjtsék össze maguk számára pénzeket. Tehát kellene, hogy legyen valamilyen szabály, amely szabályozza a külföldi kormányok, illetve szakszervezetek vagy egyéb nagy e, egységeknek a, a mm, finanszírozását. Azonban vigyázni kell, azért realisztikussá tegyük az ő finanszírozásukat. Ha bizonyos pártoknál elfogadjuk a finanszírozást, akkor más pártoknál is el kell fogadni. Itt két szabály van. Az egyik az, hogy azonos szabályok vonatkozzanak az összes pártra, a másik pedig, hogy ne úgy fogalmazzuk meg a szabályokat, hogy ezek diszkvalifikálnak bizonyos pártokat, mert akkor a nagy pártok magukat gyakorlatilag úgy fogják tekinteni, mint akik a, a húsos fazékot kinyalják, ki eszik a lényegét, és a többieket nem engednek oda. Ez is oda tartozik, ugye a demokrácia az áttekinthetőség, illetve a beszámoltathatóság kérdéséhez tartozik. A másik dolog, hogy na, vigyázzunk, hogy az alapító értékeket is figyelembe vegyük, ezek az értékek legalább ezek univerzálisak, ezek elfogadottak, azonban ezeknek az értelmezése gyakran eltérő, és bár az európai az európai vezetők azt gondolják, hogy magától értetődőek ezek az értelmezések, az emberek többsége nem így gondolja ezek szubjektív, tehát az értékek értékítéletek, és ezért szubjektívak. A szubjektív kritériumoknak nincs helyük a törvényben, tehát a nagyon alapos, objektív kritériumok alapján kell a törvényeket, szabályokat létrehozni, és végezetül elmondanám, hogy a végső végső soron az Európai Parlamentnek legyen szava, a végső szava eldönteni, hogy egy adott pártnak megengedjük-e, vagy ne engedjük meg a külső finanszírozását. Köszönöm szépen. Köszönöm. Rövidek legyünk, Hafner úr. Először is köszönet örömmel látom, hogy előrelépést könyvelhetünk el. Nagyon fontos előfeltétele a párt egy európai demokráciának és egy jól működő vitának, ahol különféle programok léteznek, politikák léteznek, amelyek lehetővé teszik a pártok működését, és hogy világosabban láthassuk, hogy mit is csinálnak ezek a pártok. Tehát éppen ezért köszönjük Sefkevics úrnak, és Janako raportőr asszonynak a munkát. Nagyon fontos az, hogy most már független jogi státuszok, tehát jogi személyek lehessenek a pártok, ez Ezeknek sok gyakorlati következménye is lesz. Például az, hogy a finanszírozás ne csak működési költségekre lehessen, hanem hogy bizonyos rugalmasságot teremtsünk ezen a területen, ahol vannak kritikai megre, megjegyzéseim is. Az egyik, hogy szükség lenne olyan programokra és alapszabályokra, belső szabályokra a pártok esetében, ezekkel is foglalkoznunk kell. A, ami a jelölteket ille, a jelöltek állítását illeti, ez a legfontosabb szerepei közé tartozik a pártoknak, és úgy gondolom, hogy ennek a, a demokratikus döntéshozatalnak, ami a négy per 2 per D pontban található. Nos, ez csak a pártinak a, a felső vezetésére vonatkozzon, és nem pedig a parlamenti választásokra. Az európai választások esetében nagyon fontos, hogy demokratikus eljárások mentén folyik ez a pártokon belül, hiszen pontosan az egyik legfontosabb funkciója pártoknak, hogy jelölteket állítson, tehát a demokratikus szabályokat itt figyelembe kell venni, amikor a párt listákat felállítják. A másik pont az, hogy a népszavazások, itt egy nagy baj lenne, ha ki iktatnánk a pártokat ebből, mert a pártok nem csak választási szövetségek, hanem gyakorlatilag a társadalmat befolyásoló tényezők, és ha a népszavazásokból őket kizárnánk, akkor nem tudnák betölteni ezt az aktív politika csinálási szerepüket. És az is nagyon fontos a harmadik pont, a magyarázó rész azt mondja, hogy a meghatalmazási kritériumok, vagy engedélyezési kritériumok ne legyenek olyan szigorúak, mint a finanszírozásiak. Én azt hiszem, hogy az autorizációs kritériumok ne az Európai Parlamentben betöltött reprezentatív szerepek alapján kerüljenek meghatározásra, mert az új pártokat is meg kell engedni, hogy részt vegyenek a folyamatokban, ne feltétlenül a parlamenti mandátumok száma szerint adjuk meg ezt a lehetőséget. De aztban e-, egyet értek, hogy a finanszírozási kritériumoknak valóban nagyon szigorúaknak kell lenni az elnök. Köszönöm Köszönöm szépen, Vilant úr. Rövid legyen, kérem. Köszönöm szépen. Hefner úrhoz csatlakozni csak a köszönet mondásnál, mert kevés az idő. Ami egyébként az európai nyilvánosságot illeti, a párt családoknak az erősítése is elhangzott már Hefner úrtól. Egy pár pontra térnék csak ki. Az egyik a hármas cikkben azt a három százalékot, a negyedben a tagállamoknak, ezt én túl magasnak tartom arányként, ezt helyettesíthetnénk nagyobb számú országgal, amelyekben nagyon komolyan lépnek fel az európai választások során. Én azt gondolom, hogy európai választáson részt venni kívánó orsz pártokat támogatni kell. Nyilván, hogyha nem jutnak be, akkor pedig egyfajta kártérítést kell nekik adni. Ötös cikk. Nagyon-nagyon kétségesnek tartom azt, hogy itt jogászokat is bekapcsoljunk, személyiséggel ruházzuk fel ezeket a, a pártokat, hogyha mondjuk ugye arányos képviselet alapján adjuk meg a szavazatoknak a súlyozásának a lehetőségét, akkor tulajdonképpen azért elmozdulunk a, a szavazatok eddigi megosztásától. Azt gondolom, hogy a tagoknak rendelkezési jogot kell adni, amennyiben titkosan és az arányosság elve mellett kerülnek megválasztásra a vezetők. Ezt én azt hiszem, hogy a szövegben valahol azért integrálni kellene. A másik a jelöltség. A jelöléseknek a hozzáférhetősége az legyen nyilvános. Még egyszer visszatérve a jogi személyiségre, nagyon fontos a e tekintetben az egyenrangúság, tehát minden tag egyenlő rangú legyen, demokratikus választásnál azt gondolom, hogy a jelölés, a jelöltség az Európai Parlamenti Pártra is ide kell, hogy tartozzon, és még egyszer mondom, a titkos választást is meg kell követelnünk. Vannak már most is, akik azt mondják, hogy egyébként a titkos választás az nem transzparens, tehát itt nagyon óvatosan kell fogalmaznunk. Az a 85 százalék, ami már elhangzott, hogyha a parlamenti tagokra támaszkodunk, akkor azt mondanám, hogy csak azokat számoljuk be, akik demokratikus módon kerültek jelölésre és be a parlamentbe. Köszönöm szépen az utolsó hozzászólást, köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy hát ugye későn járunk, de hát egy <clears throat> ugye intézményközi eszmecserén vettünk részt. Nagyon köszönjük Sefcsovics úrnak a munkáját, illetve a raportőr munkáját, Delaki asszony munkáját. Természetesen az Európai Parlament már régóta vár erre a jogi lépésre, és végre a munka megindult, hogy egy rendelet szülessen a az európai politikai pártok finanszírozására és alapítására nagyon fontos eh, politikai és, és praktikus szempontból is az új politikai, illetve jogi személyiség, amelyet a pártok kapnak, ez ugye fontos lépés. Ha demokráciát akarunk EU szinten lehetővé tenni, akkor megfelelő keretre van szükség, amelyben betölthetik a szerepüket. Ez a keret az átláthatóságot is szolgálja, illetve a kontroll lehetőség és az európai értékek tiszteletét. Most, amikor a polgárok egyre távolabbnak érzik magukat az intézményektől, ugyanakkor nagy aggodalmaik vannak, hogy mi történik az európai ö, ö, szinten, akkor az európai pártoknak a státusza nagyon fontos. A transnacionális vita alapján ugye jobban hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy csökkentsük a demokrácia deficitet, és hogy a polgárok hangját is hallatni, hallani tudjuk gyakorlati szempontból bizonyos sok mindent tisztázni kell, például a kettős jogi státuszt, de bízom abban, hogy a normál ö, alkotmányozási eljárás vagy jogi eljárás során ez, ezek megoldhatók Köszönöm szépen. Szark Sefkovics, köszönjük az ö, a tolmácsoknak, hogy néhány percet még velünk maradnak. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a különböző észrevételeket. Megpróbálok röviden reagálni az elmondottakra. Nyilvánvaló, hogy Gianakko, asszony Guerrero és Gurmai Zita asszony nagyon jó kis csapatot fognak eh, képezni ahhoz, hogy dolgozzanak ezen a témán, illetve a tárgyalásokat folytassák a tanácssal. Szerintem nagyon fontos, hogy eh, végre ugyan az a, az értékelésünk legyen a javaslattal kapcsolatban. Ez egy olyan javaslat, ami lehetővé tesz, hogy európai szinten elérjük, hogy az európai politikai pártok egymáshoz jobban hasonlítsanak. És valójában ezt próbáljuk már a jelenlegi pénzügyi helyzetben is előmozdítani, de nagyon gyakran ez nehezen megy. Tehát ezért szükséges egy jobb szabályozási keret, jobb feltételeket kell készíteni, átlátható, egyértelmű szabályokat, hogy átláthatóvá váljon a pénzeszközök gyűjtése. Ez az az alapfilozófia, ami meghúzódik a javaslat mögött. Úgy gondolom, hogy a sui generis jogi keret, az elis, európai szintű elismerése egy politikai pártnak mindenképpen nagyon fontos. Ennek egy jelentős politikai jelzésértéke is van, mert megadjuk azt az átláthatóságot, hogy az európai politikai pártok azonos szinten és azonos körülmények között tudjanak hozzájárulni az európai politikai tér építéséhez. Úgy gondolom, hogy Guerrero úr nagyon részletesen beszélt a különböző aspektusairól a költségvetési kérdéseknek a javaslattal kapcsolatban, és a mi javaslatunk, amikor majd már jóváhagyják a pénzügyi szabályozást, és a bizottság meg tudja tenni az új javaslatát, hogy beillesszék a mi javaslatunkat is, nevezetesen a jogi személyiség kérdését, a politikai pártokra és alapítványokra vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy az egyik kérdés, amiről szólt, az az, aggodalom, hogyha az európai politikai pártok ne kerüljenek egy kettős jogi státusz helyzetbe. Úgy gondoljuk, hogy a mi javaslatunkkal ezt el tudjuk kerülni, mert hogyha egy európai politikai pártok a regisztrálásra kerülnek, akkor európai eh, jogi státuszuk van, ez a jogi személyiség természetesen nagyon vonzó lehet a tagállamok részéről, támogatásra és megértésre lesz szükségünk, mert biztosan kell, hogy lássuk, hogy milyen transponálást, milyen átültetéseket kell végezni, hogyan kell majd a, a politikai pártokat kezelni nemzeti szinten, például a munkajog, adózás, adórendszer és ilyen kérdések területén, de úgy gondoljuk, hogy ez kis jogátültetéssel megoldható, és ez a legjobb megoldás, mert ha megpróbáljuk mindezt beleépíteni a javaslatba, akkor az európai pár, politikai pártok az egyhangúság hoz kellenek, hogy az adókódexet, a munkatörvénykönyvet és mindegyebeket össze kellene hangolni. Tehát úgy gondoljuk, hogy a jó együttműködés a tagállamokkal megoldhatja a helyzetet, és nagyon jó eredményekre vezethet, ahogy reméljük a következő év nyarára. Guerrero úr és Vilend úr is szóltak arról, hogy mennyire fontos az átláthatóság. Szerintem is ez rendkívül fontos. Fontos, hogy ezt a megfelelő helyre tegyük, és nagyon oda kell figyelni ezen kérdésekre. Hogyan tudjuk átláthatóvá tenni a finanszírozást, és ugyanakkor hogyan biztosíthatjuk azt, hogy az európai értékek tiszteletben tartásra kerüljenek nagyon örülök, Bronz és Enyú urak is egyetértettek azzal, ami, hogy az európai értékek vitathatatlanok és nem is vitatottak, hanem egyetemlegesek, és ezek azok az értékek, amire szerintem az európai politikai pártoknak is építeniük kell tevékenységüket. És a politikai munka, úgy gondolom e tekintetben nagyon fontos, és az Európai Parlament nagyon is illetékes abban, hogy ezzel foglalkozzon, ahogy le is, fel is vázoltam ezt bevezetjük az átláthatóságot a pénzeszközök gyűjtésében is, tehát sokkal egyértelműbbek, világosabbak a szabályok. Pontos szabályok vannak, hogy mi lehet az a maximális adomány, amit egy adományozó adományozhat évente, és különösen a választás előtti kampányokban, amikor, hogy milyenkor jelenti be valaki azt, hogy melyik politikai pártot támogatja és mekkora összeggel. Az adományozók listája nyilvánossá válik, legalábbis a nagyobb adományozók esetében, tehát a nagy közönség is fogja tudni, hogy ki támogatja az adott politikai pártot, ez ki fog derülni a pénzgyűjtő kampányokból. Ez egy átláthatóságot, elszámoltathatóságot tesz lehetővé, és az utólagos ellenőrzés is megvalósulhat. Az európai politikai pártok ezáltal jobb eredményeket tudnak majd elérni, mert mindenki látni fogja, hogy nagyon világosak, egyértelműek a szabályok. Ami a költségvetési kérdéseket illeti, szerintem ezeket egy kicsit külön kellene kezelni, mert most a jogi kereteket hozzuk létre arra, hogy a költségvetés hogyan használható fel, hogy mennyi kerül az, a, az adott költségvetési sorra, azt majd a költségvetési hatóságnak kell eldöntenie, ez majd a költségvetési vitában fog kialakulni. Úgy gondolom, hogy a szabályozási keret, amit mi létrehozunk, abba az irányba megy, hogy mindenki fogja látni, hogy hogyan kerül elköltésre a pénz, ez lesz az, ami átlátható és egyértelmű lesz. Ami Gerera úrnak az aggodalmait illeti az időzítésekkel, határidőkkel kapcsolatban, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon is ösztönzőnek tartom, hogy a tanácsban már négy tárgyalás volt ezzel a témával kapcsolatban néhány hete amennyire meg tudom ítélni, összehasonlítva más jogalkotási javaslatokkal, eléggé gyors a haladási ütem, különböző szakaszok vannak, különböző csoportok alakulnak, de úgy gondolom, hogy az intenzív konzultáció útján a bizottsággal, a jelentéstevők bevonásával, az önök szakbizottságának a részvételével nagyon is jól haladhatunk a, ezzel a témával és szeretném biztosítani Duff urat, hogy klasszikus együttdöntési javaslatként kezeljük ezt a javaslatot, és úgy gondoljuk, hogy ezt a minősített többséggel kell majd elfogadni. Kérdezte Dafur az európai vállalati státusz kérdését is. Ez nagyon fontos hogy az európai politikai pártok számára, hogy non-profit szervezetként kell működniük. Tehát ezt nem lehet igazán összeegyeztetni, vagy nagyon nehéz lenne az európai vállalati státusszal összeegyeztetni, ami lehet, hogy jobban megfelelne egyes politikai pártoknak, Természetesen a népszavazási kérdés, ahogy önök is tudják, már megvitatásra került elég hosszasan, több alkalommal is, és természetesen nagyon óvatosan kezeltük ezt az egész kérdéskört. Úgy gondolom, hogy arra következtetésre jutottunk, hogy nemzeti népszavazásokat finanszírozni, még akkor is, hogyha Európai Uniós kérdésekről van szó, ez mindenképpen meghaladná az intézmények kompetenciáját a szerződések értelmében. És ahogy már említettem, nagyon hosszú vitát folytattunk erről a kérdésről, tehát szerintem továbbra is az érvényes, hogy csak információs kampányok finanszírozhatóak, és természetesen ez a jövőben is így lesz. És hogyha már egyszer leteszteltük ezeket a kérdéseket a tagállamokkal, és akkor majd a tagállamokkal sokkal bonyolultabbá válnak majd a tárgyalásaink de ez nagyon világosan mm, rögzítésre került a javaslatunkban. Szeretnék köszönetet mondani Daffurnak, amiért elküldte a tájékoztatást és a javaslatot nyilván megértik, hogy amikor a jövőbeni bizottság a megalakításáról beszélünk, akkor jobb, hogyha előbb otthon konzultálok, mert ez egy rendkívül érde, érzékeny politikai kérdés, de köszönöm, hogy megosztották a szakbizottságuk elképzeléseit velem, illetve biztos vagyok abban, hogy majd fogunk vitát folytatni mindezen kérdésekről, vagy erről a kérdésről is. A listán haladva tovább, Hefner úr felvetette a jelöltek kérdését. Szerintem itt mindössze arról van szó, hogy szerettünk volna, biztos, szerettük volna biztosítani azt, hogy a pártokon belüli belső demokrácia szabályok betartásra kerüljenek amennyiben a javaslatunkat úgy értették, hogy korlátozást szeretnénk, vagy a, a, a a politikai pártok képviseletének a választását szeretnénk korlátozni, akkor egyértelműen nem, erről, nem ez volt a cél. A 4.2-es cikkre utalnék, csak a belső irányító testületekre vonatkozik, és nem más testületekre. Szerintem ezzel a tisztázással ezt a kérdést is meg tudjuk oldani, azonban, hogyha további tisztázásra van szükség, akkor állok készen arra, hogy megadjak további elemeket. Hefner úr beszélt arról is, hogy a regisztrációja az európai politikai pártoknak, illetve az alap és a finanszírozásuk hogyan történjen. Itt megint csak kiterjedt konzultációt folytattunk a parlamenttel, az európai politikai pártokkal, és arra következtetésre jutottunk, hogy az európai politikai pártok regisztrálhatóak, amennyiben a regisztrációs feltételeket teljesítik. Azonban a pénzalapokhoz való, a támogatáshoz való hozzájutás csak akkor működhet, hogyha legalább egy képviselő van ebből a pártból. Mert úgy gondoljuk, az európai pártoknak normál és ambíciója nyilván az, hogy az Európai Parlamentbe szeretnének bekerülni és ezért egy nagy, meglehetősen komplex intézkedéseket hoztunk, hogy elkerüljük a különböző spekulatív politikai váltásokat, illetve ügyeskedéseket. És ez is benne van ebben a jelentésben. Csak hogy világossá tegyük, én a regisztrációval kapcsolatban mondtam, az egyebek azok világosak, de a regisztrációt nem tették be válasz. A regisztrációval kapcsolatban is most a kollégákkal nézrek, hogy javítsanak ki, ha tévedek. Két kritérium van. Kell, hogy legyen hét politikai személyiség, hét tagállamból, akik egy európai politikai pártot alakíthatnak, vagy hét politikai párt amelyek legalább 3%-ot tesznek ki 300 os támogatást kaptak a legutóbbi parlamenti választásokon. Hogyha ezek a két e kritérium valamelyiket teljesül, akkor a regisztrációt elküldhetik az Európai Parlamenthez, ahol ez nagyon egyszerűen gyorsan meg fog történni. Tehát a két feltétel egyikét kell teljesíteni, és akkor benyújthatják a kérelmet, hogy európai politikai pártként vegyék figyelembe. Úgy gondolom, hogy Vilend úr arra is rákérdezett, hogy a pénzügyi aspektus, költségvetési aspektus hogyan néz ki. Nagyon sokat dolgozunk ezen a kérdésen is, és a jogi, jogalkotási folyamatban ezt majd még pontosítani tudjuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm az Európai Bizottság alelnökének a találkozónk rendkívül gazdag volt a szokás szerint, és remélem, hogy a jövőben is ez így lesz. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és elnézte a késedelmünket. Köszönöm a tolmácsoknak, és ezzel berekeztem az ülést.